Nézzük a napirend tervezetet, nézzük meg a napirendi pontokat. A napirend tervezet elfogadása az egyes napirendi pontunk. El szeretném elmondani, hogy Paliedeli képviselő asszony nem lesz, nem vesz részt sem a délután, se holnap délelőtt család, családi okok miatt. Gruni képviselő szintén nem vesz részt az ülésünkön. Aztán a fényvédőkrém ügyében a gyártó is azt kérte, hogy szót kaphasson. Holnap délelőtt, amikor a misszióról fogunk majd beszélni, Huelva tartományból itt lesznek az érintett felek, és ezt a pontot körülbelül 11 órára fogjuk áttenni, ugyanis Gróni képviselő holnap már itt lesz, de a foglalkoztatási bizottságban kell előtte még szavaznia. Minden esetre holnap 10 órától szavazásra kerül sor, Iturgais kollega jelentéséről szavazunk először, aztán pedig a vélemény a biológiai sokféleségről, Boszináru kollega véleményéről fogunk szavazni. Hogyha a rendel, kapcsolatosan nincsenek eh, megjegyzések, akkor elfogadottnak tekinthetjük. A második napi rendi pont a 2010. április 26-27-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, tehát ha nincs ellenvetésük, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. Szeretném informálni önöket arról, hogy a megerősített együttműködés a népát kezdeményezésével kapcsolatosan jelenleg az elnökség vizsgálja ezt a témát. Voltak ellenvetések, technikai szempontból az eljárást illetően jelenleg annyi sikerült, hogy az elnök irodája értesített bennünket arról, hogy ratifikálni kell majd azt a dokumentumot, amelyet a jelentéstevő dolgozott ki eljárás jogi szempontból, tehát eh, holnap kerül sor a ratifikálásra a koordinátorok ülésén. Mint minden szakbizottsági ülésen, a napirendünk B részét nem fogjuk megvitatni, hogyha nincs semmiféle megjegyzésük a bérészben szereplő témákat illetően, akkor csak az A résszel foglalkozunk. Azonban, hogyha lesznek ellenvetések, akkor a B részből átkerül az A részbe az adott téma, és a következő ülésen fogjuk megvitatni. Az ötödik napi rendi pont, az első témánk Teodoros Zálmaris görög állampolgár által benyújtott petíció, a Magali Noelnek, a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretném önöket informálni ezen petíció utóbbi fejleményeiről. Egy panaszt nyújtottak be. Az Európai Bizottság elvégezte a vizsgálatot hét létesítménnyel kapcsolatosan, amelyek nem tartották tiszteletben a higiéniai feltételeket. Úgy gondoljuk, hogy a görög hatóságok nem megfelelő módon végezték el az ellenőrzéseket. A bizottság kapott mm, egy választ a görög hatóságoktól április 30-án, és ebben a válaszban a görög hatóságok informáltak bennünket a arról, hogy 2010 március 3-án bezárták a hét létesítményt, egy misszió is meglátogatta a helyszínt, és a görög hatóságok ezután arról informálták a bizottságot, hogy kettő a hét létesítmény közül már bezárásra került, öt másik létesítmény pedig a piac egy másik területére fognak áthelyezni a bizottságnak. Az a szándéka, hogy felkéri a görög hatóságokat arra, hogy erősítsék meg ezeket a válaszokat a görög petíció más görögországi piacokkal kapcsolatosan is benyújtott panaszt. A prevezai az létesítmény ellen is itt egy vágóhidról van szó. 2010-ben már vizsgálták ezt a vágóhidat is, és azt a választ kaptuk a hatóságoktól, hogy be is záratták ezt a prevezai vágóhidat. Ami a hét másik létesítményt illeti, amelyek a bizottság vizsgálatának tárgyát képezték, szintén nem működnek már a Rentis nevű piacon de a bizottság felkéri a görög hatóságokat, hogy erősítsék meg ezeket az információkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rapke kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel követtem a bizottság képviselőinek mondandóját. Én jó magam is kértem információkat, magam is végeztem egy kis vizsgálatot, és nekem azt mondták, hogy a 7E érintett létesítmény, amely a rendiszi piacon működtek, ezek közül ötöt máshová helyeztek át, és kettőt pedig véglegesen bezártak. Azt arról is informáltak, hogy május 19-én, és ez a dátum nagyon fontos, tehát ezen év május 19-én Aténban találkoztak a bizottság képviselői és a görög hatóságok, és ezen a találkozón a bizottságot informáltak, informálták az utóbbi fejleményekről, nevezetesen arról, hogy két létesítményt bezártak. A prevezai vágóhiddal kapcsolatosan. Nekem is azt mondták, hogy bezárták a vágóhidat, és a prevezai önkormányzat arról is döntött, hogy az a hely, ahol a vágóid működött, parká, azt a helyet parká fogják átalakítani, tehát ott egy park fog létesít, létesülni. Azt hiszem, hogy éppen ezért le kellene zárni ezt a petíciót. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, ezek az információk, amelyekről Rapti asszony beszélt, ezeket én is megkaptam. Mellesleg én azt is megtudtam, hogy egy 2009-es aténi bírósági határozat is született, és ezen határozat értelmében pontosan a Dalmaris úr petíciójáról van szó. Tehát erről a petícióról már döntött az aténi bíróság is, mind a prevezai vágóhiddal, mind pedig a rendiszi piac létesítményekkel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Nincs más felszólalási kérelem. Tehát akkor ugye azt kérik, hogy zárjuk le ezt a témát, a petíciót. Azonban a bizottság képviselője azt mondta, és elmondta, hogy várják a megerősítést a görög hatóságoktól. Tehát azt mondják nekem, hogy meg kap, tehát kaptak egy feljegyzést, vagy egy választ, hogyha jól értettem, amelyet jelenleg még fordítanak tehát, hogyha nincs ellenvetés, akkor ha megkaptuk a válaszokat, hogyha az adott választ már lefordították, akkor fogunk arról dönteni, hogy lezárjuk-e vagy nem ezt a petíciót. Rapti kolléganő. Elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ismét megadta nekem a szót a vita értelmében ugye azt kell mondani, hogy egy kellemes meglepetés ért bennünket az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés értelmében. Egy szinten működik jelenleg, mint a ö, bizottság, sőt, a parlament képviselői előbb megkapták a válaszokat, mint mi, de azért meg kell várni a bizottságnak küldött választ is. Mindenképpen azt szeretném, hogy a hogy a bizottság ilyen értelemben folytassa a továbbiakban is ezt a pozitív munkáját minden európai polgár érdekében. Hát ez egy felhívás a bizottságnak, mi ezt a felhívást minden alkalommal szintén megtesszük. Itt újra megismételtük ezt a felhívásunkat. E, ez is jelzi a kapcsolatot a bizottság és a parlament között. Tehát most mondják nekem, hogy megkaptuk ezt a választ már, Hát a különböző szinteket illetően a bizottság és a parlament között természetesen várjuk meg ezt a választ, görög nyelven érkezett a válasz, és hát én, mint elnök, mielőtt nem kaptam meg a fordítást, nem tudom ugye lezárni a témát, tehát nyitott marad ez a petíció, és térjünk át most a következőre. David mi comunica che dobbiamo passare. Tehát azt mondják most nekem, hogy a hetes napirendi pont következik, ugyanis a hatos benyújtója nincs itt, tehát a hetesről van szó, itt három petícióról van szó, az elsőt Birgit Meyer, a másikat Szibel Rögele, a harmadikat Walter Kurz nyújtották be. Itt van a termék gyártója is, ő is szót kért, tehát mindenképpen most neki adom meg először a szót. Köszönöm szépen. Németországból több hozzánk hasonló gyártó van a természeti kozmetumok, kozmetikumok ágazatban, amelyek ásványi anyagú alapanyagokból gyártják termékeiket. Az ajánlás alapján azonban ezeket a termékeket nem forgalmazhatjuk, mert ezt a normát nem teljesítjük. Az UV-sugárzás védőfaktor aránya 1 a 3-hoz kell, hogy legyen. Ilyen szűrő arány a, nem érhető el azonban a titándioxiddal. Ezzel együtt azonban a, a fogyasztók számára a piac olyanok számára, akik ilyen naturkozmetikai kozmetikai termékekkel szeretnének élni, már nem találnak alternatívát. Azaz nem tudnak semmiféle napfényvédő krémet alkalmazni. Éppen ezért ezekre a fényvédő krémekre amelyek természetes fényszűrő bázisra épülnek, kivételes elbánást kérünk. Látni szeretnénk, hogy ez egy olyan bizottsági ajánlás, amely kötelező érvényű. Az Európai Bíróság ezt maga is megerősítette. Ezen kívül a, a Nemzeti Felügyeleti Hatóságok gyakorlata azt mutatja, a bizottság különböző közleményei alapján, hogy ezt is kötelezőként kezelik. Az ajánlásnak azonban nincsen tudományos alapja. Végül pedig az új norma, amit itt sugalnak, az UVP és UVA viszonyát zavaróan tárja fel, és a fényvédő elemet nem tartalmazó krémeket, illetve kozmetikai szereket úgy tekintik, mint az nem lenne megfelelő. A kozmetikai ágazatnak azonban lehetőséget kell biztosítani. A, az elő, a nagyon kevés mértékben veszik csak figyelembe azokat a termékeket, amelyekben a természetes alapanyagú fényvédő alapelemek és alkotóelemek vannak, hiszen vannak olyan gyermekek elsősorban, akik a vegyi, a vegyi alapú fényvédőkrémeket nem viszik el. Ez tulajdonképpen 10%-át érinti, ez a termékfajta a piacon lévő termékek 10%-át érinti a természetes alapú kozmetikai szerek gyártói ezért kivételt szeretnének kérni a fent említett okok miatt. Végül pedig hangsúlyozni kívánom azt, hogy nagyon örülünk annak, és maga az ágazat is annak a lehetőségnek, hogy ma szólalhatunk itt, felszólhatunk itt, viszont nem mi vagyunk azok, akik a fellebezésben nyújtottak, hanem maguk a fogyasztók, akik panaszkodnak és nehezményezik ezt a fajta ítéletet. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. A Roman Mokria, a bizottság képviselője következik. Uh, thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ma azért vagyok itt, hogy tisztázzuk a fényvédő krémek témáját. Most, hogy ha meghallgattam a gyártó ajánlatait és elevetéseit, ugye azt kell mondani, hogy itt nem tesznek semmiféle különbséget a természetes és a ö, vegyi alapú fényvédő krémek között, ugye? Mert itt két különböző dologról van szó. Van természetesen az Európai Unióban számos kezdeményezés annak érdekében, hogy bizonyos kritériumokat határozzunk meg, hogy hogyan is lehet mondjuk kategorizálni ezeket a termékeket, hogy mit tekintünk természetes alapú fényvédő krémnek például a, ami a címkézési ö, problémákat illeti, itt nem beszélhetünk az EU jogszabályokról. Ö, ami a fényvédőkrémeket illeti, ugye itt egy egészségügyi ö, vitának a részét is képzi ez a téma. Már csak az is, hogy mennyire hatékonyak a fényvédőkrémek, és ö, hogy egyáltalán megfelelnek-e a minimum ö, egészségügyi szabályoknak, hogy védenek-e az UV-sugárzás ellen. Az egy a háromhoz arány azt is jelzi, hogy a hogy a, a vényémrőkrébeknek mindenképpen védeniük kell az UV-sugárzás és, a, és, és más típusú sugárzások ellen védeni kell a bőrt, és ugye állatkísérleteken szokták kikísérletezni ezeket a, ezeket a krémeket. Azt is látjuk, hogy nincs semmi jogilag kötelező, nem léteznek jogilag kötelező ajánlások. Végül is itt a, a gyártó az lesz az, aki dönt arról, hogy itt most mennyire természetes alapú egy fényvédőkrém. A bizottságnak semmiféle olyan információja nincs, hogy az ajánlások megvalósítása esetleg nagyobb veszélynek tette volna ki a fogyasztókat természetesen azt hiszem, hogy majd a, tárgyalunk a gyártóval, és meg tudjuk ezt a problémát oldani. Köszönöm, hogy az elnök asszony van, aki ezzel kapcsolatosan szeretne felszólalni. Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy mindkét álláspontot el kell fogadnunk. Egyrészt, hogy a biztonságból indul ki, a fogyasztó biztonságából a bizottság. Másrészt viszont a gyártónak is van egyfajta logikája, amely igen érzékeny és nagy fogyasztói csoportot tart szem előtt, mint egy 80 millió allergiás van Európában. Persze differenciálni kell a különböző allergiacsoportok között, ezek természetesen léteznek, de a az ember abszolút legérzékenyebb szerve a bőr, és bármilyen vegyi anyaggal kezeljük a bőrt, az mind bekerül a testbe, és éppen ezért végig kellene ezt gondolni. Mit teszünk egy gyerekkel, aki néhány hónapos, mondjuk, vagy óvodás gyerek, aki deoramitisben szenved, nagyon sok ilyen gyereket ismerek, és semmiféle vegyi anyagot nem lehet a bőrökre kenni. Talán mégiscsak végig kéne gondolni, hogy van-e valamilyen alternatíva, hogy például a nap védőfaktort, és ezáltal a biztonságot növeljük. És hát itt igenis a természetes kozmetikumok alkalmazása fontos lenne. Köszönöm szépen. A kérdésem az előttem szóló kolléganőhöz hasonló egy más jelöléssel mondjuk a gyártó megoldja ezt a problémát, vagy kikerüli a problémát. Ugye, ha jól értem, nem káros ez a kenőcs, allergiásoknak kifejezetten jó, és van benne fényvédő, napfényvédő faktor, de persze nem a megkívánt arányban nem lehet-e valamilyen másfajta jelöléssel, felirattal továbbra is gyártani? Itt a bizottsághoz fordulok ezzel a kérdéssel. A másik pedig félrevezető volt szerintem a második kérdésem, ezért tevődik fel, természetesen cégnek nem írhatjuk elő, hogy mit tegyen, ez egy szabad döntés, de hogyha tisztán természetes napvédőszert kíván kínálni, akkor UVA, UVB 1-3 arányát teljesítenie kell, mert különben nem nevezheti így a kenőcsét. Tehát a kérdésem most Elszen asszonyhoz, hogy adott esetben, bocsánat, valamit itt én rosszul csináltam, nem én vagyok a hibás, fegyver nincs nálam. Nos, a kérdés az, hogy fenntarthatjuk-e a gyártást egy másfajta jelöléssel, és akkor mondjuk megkerüljük az említett arányt is, mert a, ha jól látom, akkor a probléma ennél a kenőcsnél egyrészt a fényvédő faktor, és hát másrészt problémát jelent, hogy van olyan csoport, amelyik a fogyasztók között, amelyik csak ezt használhatja. Azt szeretném mondani, hogy tényleg nehéznek tartom, problémásnak tartom, ha nekünk ehhez hozzá kell szólnunk. Olyan egy termékről beszélünk, jó, persze ha allergiát elősegíti -e, vagy gyengíti az allergiát, mi nehezen tudjuk ezt itt megmondani. Csak azt szeretném mondani, hogy van egy sor természetes termék, amely önmagában veszélyes. Tehát csak az önmagában, hogy valamit természetesnek nevezünk, attól még nem veszélytelen. Van egy sor növényi kivonat, amely nagyon komoly allergiás reakciókhoz vezethet. És éppen ezért meg kell, hogy állapítsam, hogy a gyártó nak bíróságon kell tisztázni egy ilyen ügyet. Mi itt nem tudunk ebben csak úgy állást foglalni, hogy mi a veszélyes és mi a veszélytelen csak azért, mert természetesnek neveznek egy terméket. Természetesen növényi levek is megölik az embert, nedvek, Szokrateszre gondoljunk csak. A bizottság képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék visszatérni néhány pontra. Van egy ajánlás a bizottság részéről, aztán vannak különböző irányelvek, amelyeket az iparban használnak, például a fényvédőkrémek címkézésével kapcsolatosan. Persze figyelembe kell nekik is venniük a bizottság ajánlását. Az új címkézés során mindenképpen jelezni kell az UV védelmet a termékeken, biztosítva az 1 a 3-hoz arányt. Tehát ez egy minimum arány az UV sugárzás ellen véd. Ugye volt egy olyan javaslat is, hogy a természetes alapú termékek, amelyek nem felelnek meg ezen minimum aránynak, nem használhatják az UVA logót. Hát ez lenne az egyik megjegyzésem a természetes alapú termékekkel kapcsolatosan. Ugye az elhangzott, hogy alergének lehetnek a természetes alapú termékek is, éppen ezért nem támogatjuk az ipar véleményét azzal kapcsolatosan, hogy csak a természetes alapú termékek mentesek az allergénektől. Ez nem igaz, mert igenis allergének lehetnek a természetes alapú termékek is. Ezek voltak tehát a fő szempontok. Felkérhetjük a gyártyót, hogy a címkézést változtassa meg, és ne használja az UVA logót, és igenis mondja meg a fogyasztóknak, hogy milyen szinten véd az UVB sugárzás ellen az adott fényvédőkrém. A hogyan tudja biztosítani a gyártó feltenném neki a kérdés, hogy a titánoxid teljes mértékben természetes legyen. Ugyanis a, a titándioxid igenis allergén, és itt mindenképpen egy kémiai reakcióról beszélni, tehát nem lehet a titánoxidot természetes alapúnak tekintetni, mindenképpen van egy vegyi reakció, és ezeket is használják a fényvédőkrémeknél. Köszönöm. Nincs más felszólalási kérelem? Nem tudom, hogy az a javaslat, hogy a bizottságtól kérjünk egy újabb véleményt, ez, ez megfelelő feltétel lehet-e hogy újabb információkat kérjünk ki az adott termékekkel kapcsolatosan, esetleg tisztázás kell kérnünk még utólagosan is, ha egyetértenek ezzel a bizottság részéről. Jár, kollega. A kérdésemre azonban még nem válaszoltak. Én úgy gondolom, hogy ez előírás. Nem működik a mikrofonom, mondja a felszólaló. Tehát a feltételeknek el kell, eleget kell tenni, az 1,3 aránya az A és a B sugara között, és akkor lehet egy krémet a címkézésen napfényvédő krémnek nevezni. Ez a címkézési történet. Hogyha nem teljesítik ezt a feltételt, akkor nem lehet ezt felírni. De ennek ellenére is ez volt a kérdésem, ez nem gyártási tilalom, hiszen továbbra is lehet a piacon a krémet eh, felkínálni, vagy kínálni, eh, de nem a hivatalos, a jelenlegi hivatalos címkével. Úgy gondolom, hogy kielégítő információ ez. Egyetlen egy lehetőség egyébként valóban az, hogyha a kivételes eljárást igényel a gyártó. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság hogyha erre a kérdésre választ kap, akkor más nincs is. Gyártani gyárthat, a címkézés előírásainak nem felel meg, tehát a címkézésen kell változtatnia. Én ezt így értelmeztem, és láthatóan a kollégák is. Nem tudom, hogy a cég képviselője akar e még valamit mondani? Megpróbáltam elmondani, hogy ez nem ilyen eh, egy, egyszerű, hiszen vannak felügyeleti hatóságok, és az elmúlt időszak is azt mutatta, hogy az irányelv alapján milyen hatások lehetnek. Eh, nem látok sok esélyt arra, hogy ebben a kérdésben így, ahogy javasolja, sikeresek legyünk. Az elhatárolás a nem természetes vagy vegyi fényszűrő anyagokkal szemben nem nem a döntő ebben az esetben. Ami a döntő az az, hogy a természetes fényvédőszerek a dioxidra nyúlnak vissza, és úgy gondolom, hogy a petíció is azt mutatja, hogy nem mi akarjuk ezt, hanem egyszerűen a fogyasztók kérik. És valószínűleg a az allergiás megbetegedésekben szenvedők, akik továbbra is jó tapasztalataik alapján szeretnék használni ezt a terméket. Azt, én azt szeretném tudni, hogy az allergén, allerg, allergikus reakciók és egyéb betegség kiváltó hatások milyen mértékűek. Erre vonatkozóan van-e a természetes fényvédőkrémekkel kapcsolatban tapasztalat? Tehát akkor a, a vélemény, az álláspont nem változik meg. Tehát van egy ajánlás, ugye mit képzelhetünk el még, hogy visszavonják a piacról ezt a terméket? Vagy pedig a címkézésen a feliratot változtatják meg. Ugye ott van a fogyasztó is, fogyasztó ismeri az adott terméket, és megbízik az adott termékben, még akkor is talán, hogyha nem ismerik el teljes mértékben az, hogy természetes alapú az adott krém. Hát azt hiszem, hogy további tisztázása van szükség. Nem tettünk mindez mást és többet hozzá, mint hogy mindenképpen válaszolni kell a petíciók benyújtóinak, hogyha a címkézést megváltoztatják, akkor visszakerülhet az adott termék a piacra, ezt is figyelembe kell venni, és azt is, amit a bizottság képviselője válaszolt. Ezzel akkor le fogjuk zárni ezt a petíciót, válaszolni fogunk a benyújtónak. Most pedig a hatosra térünk vissza. Klaus Landal, német állampolgár által benyújtott 33 per 2009 számú petícióról van szó. A bizottság képviselője kap most szót. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Ez a petíció nagyon fontos kérdést vet fel, a, származási hely jelölését. Talán önök is tudják, hogy ez egy eh, igen széles körű vita tárgya jelenleg az új bizottsági javaslat alapján, amely a fogyasztók számára biztosított élelmiszerinformációval kapcsolatos. A bizottság megjegyzi, hogy a jelenlegi közösségi jogszabályoknak megfelelően a származás megjelölése önkéntes, és csak akkor szükséges, hogyha a fogyasztó félrevezetése merülne fel a az élelmiszer eredetével kapcsolatban, és kötelező akkor is, amikor bizonyos ágazati szabályok azt előírják. Például bor, olívaolaj, gyümölcs, zöldség, méz, marhahús, borjuhús, hal és szárnyas hús importtermékeknél. Az önkéntes származási hely megjelölés az, ami jelenleg hatályban van, és a bizottság megjegyzi, hogy nagyon fontos, hogy amennyiben ilyen információt közölnek, az ne legyen félrevezető a fogyasztó számára. A bizottság tovább kívánja fejleszteni az élelmiszer jelölési, címkézési jogszabályokat úgy, hogy a tartalomra vonatkozóan további információk kerüljenek a megjelölésre. Ennek alapján megvizsgáltuk az új javaslatban a teljes körű információ megjelentetését, és a hatástanulmány és a konzultáció, amely a javaslat elfogadását megelőzte, nem mutatta ki azt, hogy a származás megjelölés közösségi szinten, Európai Uniós szinten igazolható lenne. Az oka ennek az, hogy az információ iránti igény igen eltérő a különböző tagállamok között, és nem olyan igény ez, amely minden élelmiszerre vonatkozna, csak bizonyos eh, fajtákra. Ezért az új javaslat továbbra is azt az elvet tartja fenn, hogy a származás megjelölés önkéntes, kötelezővé csak azokban az esetekben válik, amelyekben a fogyasztót félrevezethetik. Viszont, ami az önkéntes információszolgáltatást illeti a származás megjelölése, az új szabály bizonyos kereteket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mikor hogy amikor egy termék származása megjelölésre kerül, az ne legyen félrevezető. A feldolgozott termékeknél, mint a petíciókban is, ahol a lekvár és gyümölcs íz példáját említi, nos ez az információ a származás országáról megtalálható. Ez azt jelenti, hogy abban az országban állították elő a terméket, és a legutolsó lényeges változtatás is a terméken abban az országban történt. A javaslat előírja azt is, hogy jelezni kell a, a fő alkotó elemek származási helyét is abban az esetben, hogyha azok más helyről származnak, mint a végtermék származási helye. Tehát a petíció tárgyában amennyiben a gyümölcsízt dél-afrikai gyümölcsízként jelölik, akkor az azt jelenti, az azt jelenteni, hogy a gyümölcs is dél-afrikai. Ha azonban a gyümölcs más országból származik, akkor a gyártónak kötelessége jelezni a, ezeknek az alkotóelemeknek a származási helyét is. Jelentős vita folyik erről jelenleg, az új kezdeményezés keretében, ez a mezőgazdasági főigazgatóságról származik, és alapvetően a mezőgazdasági termékek minőségével kapcsolatos. A, a gazdálkodás he, helyszínének címkézését is megtárgyalják. Ez a zöld könyv vitájának eredménye már, ahol az érdekelt felek válaszolhattak az olyan kérdésekre is, hogy a kötelező legyen a származási hely megjelölésénél a gazdálkodás helyszíne is. Ellentmondó eredmények születtek a vita alapján. A fogyasztók, a gazdák képviselői támogatták a gazdálkodás helyszínének címkézésének további információit, de a feldolgozók már aggódtak a költségek és miatt, és amiatt, hogy ez a fajta jelölés a feldolgozott ételeken zavarhoz vezethetne, zavart idézne elő. A bizottság élelmiszerinformációra vonatkozó javaslata, valamint a mezőgazdasági minőségre vonatkozó javaslata körüli viták továbbra is folynak, a kérdés nyitott, és természetesen jelenleg még nem láthatjuk előre azt, hogy mi lesz a végeredménye a vitának. Köszönöm szépen. Más szeretnék elszólalni, meghallgatva a bizottság képviselőinek válaszát, azt hiszem, hogy kimerítettük a vizsgálatunkat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt a vitát tovább kell a mezőgazdasági bizottságban folytatni. Tehát itt le kellene zárnunk a petíciót, és át kellene adni a mezőgazdasági bizottságnak, valamint majd a bizottság zárja le véglegesen. Köszönöm. Most pedig áttérünk a 8-as napirendi pontra. Az 1428 per 2009-es petícióról van szó, Koster holland állampolgár nyújtotta be, aki nincs itt, a bizottság képviselője kap szót, Susan Höke. Jó napot kívánok! A petíció benyújtója azt kéri, hogy az állatkísérletek nélkül teszteljék a kozmetikumokat, és hogy a címkézésen is jelezzék azt, hogy állatkísérletek nélkül tesztelt kozmetikumokról van szó. A jelenlegi kozmetikumok komokról szóló jogszabályok ezt tartalmazzák is, nevezetesen betiltották az állatkísérleteket a kozmetikumok tesztelésénél, és ezt jelezni is kell a címkén, a, a különböző összetevőkkel kapcsolatosan ugyanez a helyzet. 2013-ban mindenhol alkalmazni kell ezt a jogszabályt, a parlament jövő év márciusában felül fogja vizsgálni ezeket a rendelkezéseket, mert mindez, mármint amiről a petíció benyújtója szeretne elérni, az benne van a jelenlegi jogszabályban. Ezzel kapcsolatosan van-e felszólalási kérelem? Igen. Nos, a kérdés az, hogy ez tényleg javítja a helyzetet akkoriban a német Bundestagban állatvédelmi megbízott voltam, és hát sokat foglalkoztam a témával. Én úgy látom, hogy a tudomány, ami az állatportló vizsgálatokat illeti sokkal előrébb jár, mint az eljárások, az engedélyezési eljárások. Ugye a tudomány sok mindent tud, nagyon sok eljárás van, hogy hogyan lehet lemondani az állatkísérletet, körül, tehát eh, sejtszinten lehet kísérletezni, nem kell az egész állatot igénybe venni, nem az állaton kell végrehajtani a kísérletet, ezt eh, simán lehet sejtszinten megcsinálni, de az elismerés kérdés egy másik. Tehát az Európai Bizottságot arra kéne bátorítani, hogy az elismerési eljárásban érjen el áttörést, nagyon sok gyártó lemondana az állatkísérletekről, hogyha azt kapnák, hogy a másik bizonyítási eljárás, amit a tudósok állítanak, hogy van és működik, elismerést nyer. Ez egy probléma nem az a probléma itt, tehát, hogy tudományban szívesen csinálnak ilyet, hanem az engedélyezés a probléma. És a kérdés itt igazából az, hogy az Európai Bizottság tud-e információt adni arra nézve, hogy ez lenne az áttörés. Mert nem látom az ellenséget. Hol az ellenség? szokás az talán, hogy időnként állatkísérleteket végeznek, vagy van-e valamilyen lobbie mögött, vagy a jogalkotó tehetetlen, nem elég innovatív. De azt gondolom, hogy itt előrébb járhatnánk, ez bosszant az ügyben, mint amennyire éppen járunk, ugye, tehát sejt reakciók, ellenállás, stb. rezisztencia, ehhez nem kell a tesztet a fehéregéren elvégezni, hanem a sejt szinten meg lehet csinálni. Ez foglalkoztat. Én már tíz éve olvasom, hogy nem sokára jön a nagy áttörés, amikor megnézzük viszont a számokat, az ember kap egy jelentést, akkor azt látjuk, hogy az állatkísérletek száma nem hogy csökken, hanem nő. Elmegyünk a gyártóhoz, a gyártó azt mondja, én nagyon szívesen igazolnám a dolgokat, bizonyítanám a dolgokat állatkísérlet nélkül, de nem kapok engedélyt a másikra. Tehát itt a róka a saját farkába harap, ugye? Tehát az ember nem jut előrébb. Nem lehet adott esetben nagy javítást, fejlődést elérni az elismeréseknél, az eljárásokban, mert ez, ez lenne a kulcs, a kitörési pont. Oken kolléganő. Köszönöm szépen. ami engem illet, a 90-es évek elején négy évig tagja voltam annak a hatóságnak, amely állatkísérleteket vizsgált, tehát felelős volt ebben. Én képviseltem az állatokat, vagy az állatok szempontját, hogy úgy mondjam, és itt kiderült, hogyha a legjobb gyakorlatot alkalmazok állatkísérleteknél, akkor az egy költséges dolog. És nem csak arról van szó, hogy az állatok miatt mondanának le bizonyos dolgokról az iparban, hanem vannak ennek gazdasági okai is. Ezt nem szabad elfelejteni. Szeretném még hozzátenni, hogy van egy termékvédelmi törmék, amely má, törvény, amely más, mint az Egyesült Államokban. Az, ha az Egyesült Államokban van egy probléma, akkor egy repülőnyi ügyvéd jelenik meg, és teszi a dolgát. Nálunk viszont az a helyzet, hogy a termékfelelősség áll fenn, vagyis a gyártó felel. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságtól kéne megkérdezni, hogy van-e tudományos bizonyíték arra, hogy az állatkísérlet kihagyása lehetséges-e. Az nem lehet, hogy csak úgy hisszük, hogy jók vagyunk az állatokkal, sajnos a mikrofon kikapcsolódott. Nem gondolom, hogy azt kéne hinnünk, hogy jót teszünk a fogyasztóval, illetve az állatokkal, hogyha... Tehát be kell látnunk azt, hogy számos pénzügyi tényező is jelentkezik a gyártóknál ebben az összefüggésben minden esetre tíz évvel ezelőtt előkészítettük egy irányelvet, aminek célja az lett volna, hogy a kozmetikai termékeknél teljesen kivonjuk az állatkísérleteket. Elmer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon sajnálom, hogy későn, eh, elnök asszony, hogy későn értem ide, lehet, hogy lemaradtam bizonyos dologról, és olyan említek, amit már megtárgyaltak. Jár úr nagyon érdekes kérdést vetett fel a szabályozói struktúrák kérdéséről amely talán gátolja a gyártókat abban, hogy a nem állatkísérleti módszereket alkalmazzák. Ha ez így van, akkor tegyünk erről vagy ez ellen. Azt hiszem a parlamentben mindenki támogatja azt, hogy az élő állatkon a kísérleteket elkerüljük, akkor hogyha az ágazatok erre hajlandóak. Nagyon bizt, kíváncsi vagyok abban, hogy a bizottság mit mond erre. Vajon a szabályozás valóban meggátolja, megelőzi-e az állatkísérleteket? Ókenz asszony megjegyzése nagyon érdekes volt az állatkísérletek költségéről, mint hogyha jelenlős gonosz, tudós lenne a kampányokban legalábbis így tüntetik fel, akik imádják ezeket a, a csúnya állatkísérleteket, pedig ez nem így van. Az állatkísérlet rendkívül fáradtságos és rendkívül költséges dolog, úgyhogy pont a tudósok lennének az elsők, hogy lemondjanak erről, hogyha megtehetnék. Elnök asszony, hadd jelezzem, hogy volt egy hír ma reggel a médiában egy új merrák elleni vakcináról szóló amerikai kiadvány. 12 egeret használtak a kísérletekre, és rendkívül sikeresnek ígérkeznek az eredmények. Nem tudom, hogy az egerek milyen gyakran szenvednek merrákban, de úgy gondolom, hogy az EP képviselői, akik 4,2 400 mm, millió embert képviselnek, és ennek a fele nő, úgy gondolom, hogy nem mondanák azt, hogy túlzott dolog lenne 12 darab fehér egeret feláldozni arra, hogy több tucat, több száz életet megmentsünk. Non altro intervento. Más felszólalási kérelem nincs. Buszinnál kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, tisztelt kollégák, a megközelítés manapság ugye technikai és kutatási szempontokat vesz alapul. Azt hiszem, hogy nem tudunk megegyezni ebben a témában, de Jár kollega valami nagyon fontosat mondott el kell ismerni ezeket a teszteket és az értékeléseket. Arra is emlékeztetni kell, hogy azok a kollégák, akik a spanyolországi delegációban ott voltak, ugyanezt gondolják. Ugye voltak bizonyos állattesztek, vagy sejteken való tesztelések, amelyeket európai szinten nem ismernek el. Minden ki kérdő, megkérdőjelezi a hatóságok felelősségét, valamint a pártokét, és akkor viták indulnak. Azonban, hogyha az EU azt a célkitűzést tűzik ki, hogy mm, javít a gazdaság irányításon, hogy értékeli a nemzeti költségvetéseket a nemzeti parlamentekben, úgy gondolom, hogy akkor bevezethetnénk egy európai mechanizmust eh, a eh, laboratóriumokban végzett eh, különböző kísérletek elismerésére. Ez nagyon fontos lenne, és akkor ez lehetővé tenné a kutatás számára, hogy fejlődjön. És így csökkenthetik majd az állatokon végzett kísérleteket. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság miért nem tud egy intézményes alapú vagy jogi alapú szabályt létrehozni, amelyek lehetővé tennék a bizonyos európai laboratóriumoknak, hogy elismerjék őket kísérleteik termékekkel kapcsolatban. Ugye ott vannak a kozmetikumok, a gyógyszerek, ezeket mind tesztelni kell. Én azt hiszem, hogy az Európai Bizottságnak mindenképpen egy európai megoldást kell ki gondolnia az ilyen típusú tesztelésekre, kísérletekre vonatkoztatva. Mert le, mindenképpen lehetővé kell tenni a kutatás fejlesztését és az állatkísérleteket pedig csökkenteni kell. És már nem kért senki szót, éppen ezért a bizottság képviselője nem tudom, hogy akar-e még az elhangzottakhoz hozzátenni. I- igen a kozmetikai szempontból ugye megvan a politikai állásfoglalás, és nagyon szigorú is, teljes mértékben tiltják az állatkísérleteket, függetlenül a költségektől vagy a módszerek rendelkezésére állásától. Itt egy, egy politikai választásról volt szó, ami számunkra a kutatás, a módszerek kutatási problémáit illeti. mindenképpen 2011 márciusáig alkalmazni kell a kozmetikumokról szóló jogszabályt. Természetesen ez egy nagyon bonyolult dolog, nagyon sok adatot kellett eh, átvizsgálni, a szakemberekkel, szakértőkkel kellett tárgyalni. A jelenlegi helyzet az, hogy elkezdődött egy folyamat, minden esetre be fogunk számolni a parlamentnek majd a fejleményekről megfelelő időben, ami pedig a módszerek validációját illeti. Létezik egy központ ezzel kapcsolatosan, amely validálja a különböző módszereket. Ez az egy háromhoz való arány, ugye a kozmetikumokban is létezik, Ennyit tudok elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát ez egy olyan téma, amelyel kapcsolatosan minnyáján egyetértünk abban, hogy állatkísérletek nélkül kell tesztelni a különböző termékeket. Én úgy gondolom, hogy egy gondolkozási szünetre van szükség Ugye itt látjuk, hogy több petíció, több panaszos nyújtott be petíciót, el kell gondolkodnunk ezekről a témákról, majd a bizottság válasza után. Hogyha ezzel egyetértenek, akkor a 9-es petícióra térünk át ez az 1248 per 2009-es és az 1502 per 2009-es petíció. Susanna Lumes a bizottság képviselője kap szót e petíciókkal kapcsolatosan. Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedi, akkor én is szeretném még a tízes napi rendi pontot is ezekhez kapcsolni, és éppen ezért részletesebben szeretnék válaszolni. Ezek a ö, petíciók ö, az állatok védelméről ö, szóló irányelvhez kapcsolódnak. A petícióra adtunk már választ írásban, most szóban is szeretnék válaszolni revízióra kerül majd a jogszabály politikai szempontból megegyezett a parlament és a tanács a svéd elnökség ideje alatt, valamint április 7-én szintén megegyeztünk a különböző folyamatban lévő pontokkal kapcsolatosan a kognitológiai eljárás értelmében és a Lisszaboni szerződés értelmében. Mindenképpen biztosítani kell az egyensúlyt az állatok védelme területén. Az is fontos, hogy a kutatási közösség, a kutatás és a fejlesztés nemzetközi szinten fejlődjön. A létező dokumentumok, amelyeket remélem, hogy el fognak fogadni nem sokára, szintén szólnak ezekről a témákról. Ami a tartalmat illeti, e petíciók kapcsán e, röviden, ugye nézzük meg a petíciókat. Az egyik a, e, a nagy, e, tehát Emily McMore petíciója a, arról, hogy nagy főemlősöket, emberszabású majmokat használnak állatkísérletekre. Az, aztán Hemingway asszony petíciója szintén az állatkísérletek betiltásáról szól, a tízes pedig a bigöl fajtájú kutyák és kutyakölykök állatkísérletekben történő alkalmazásának tilalmáról szól. Tehát ha figyelembe vesztük ezt a hat ö, ö, petíciót, akkor, akkor azt látjuk, hogy az a szöveg, amelyet nem sokára el fogunk fogadni, remélhetőleg, mindenképpen tartalmaz egy etikai érte, értékelést, és arra is szükség van, hogy a különböző projekteket engedélyezzék akkor, amikor állatokat használnak kísérletekre. Ha természetesen végig kell vizsgálni a különböző területeket, és hogyha a projekt elkészült, akkor egy utolagos engedélyezése is sor kell keríteni. A nagyfőemlősökön való állatkísérletek vannak itt érintve elsősorban, és az emberszabású majmok az ő életüket is védeni kell. Ami az alternatív módszereket illeti, csak úgy, mint a kozmetikumok területén számos erőfeszítést tett az Európai Unió, a kutatás és fejlesztési keretprogram is utal erre. Ezen kívül felgyorsítottuk a jogszabályokkal kapcsolatos területeket. Erre is utaltak itt. Ami az irányelv felülvizsgálatát illeti négy pont azt kell felhívni a figyelmet. Először is a tagállamoktól azt kéri, hogy speciális laboratóriumokat hozzanak létre a validációs munka értelmében. Továbbá alternatív módszereket meg kell kidolgozni nemzeti szinten. Továbbá, ami a jogszabályokat illeti, az egyik probléma a múltban az volt, hogy hogyan lehet a különböző eljárásokat áttenni a nemzeti jogszabályozásba, a irányelv kiköti azt, hogy minden tagállamnak egy kontaktszemélyt kell kineveznie annak érdekében, hogy tartsa a kapcsolatot a bizottsággal. Továbbá az EU referencia laboratóriumot kell mindenképpen fejleszteni. Ez jelenleg az EQUAM, továbbá az átláthatóság ö, elsősorban a tízes petícióval kapcsolatosan nagyon fontos, a bigel fajtájú kutyák esetében mindenképpen fontos tehát a, az, hogy az átláthatóság legyen biztosítva, és bizonyos esetekben azt kérték, hogy utolagos ellenőrzés is szülessen a, a jelenlegi helyzet sokkal jobb, mint a múltban volt. Ami a bizottság számára nagyon fontos, az az, hogy a jogszabályokat igenis ö, megfelelő módon kezelje, hogy azokat ö, alkalmazzák, hogy a különböző módszerek megfelelő módon legyenek alkalmazva. A rendszeres ellenőrzést is biztosítani kell, és hogyha van ö, gyanú arra, hogy esetleg nem feleltek meg a követelményeknek, a jogszabályi követelményeknek, akkor a nemzeti ellenőrzési feltételeket is biztosítani kell. Júniusban fogunk a témára visszatérni, aztán a szeptemberi penális ülésen fog szavazni a parlament. 2010 őszén, tehát éppen ezért ez a, az irányelv már alkalmazható lesz. A titkásának van egy web linkje is, amelyen mind erről láthatnak információkat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottság ezen válasza mindenkinek választ ad az előbbi témákkal kapcsolatosan is. Tehát ez azt jelenti, hogy a bizottság teljes mértékben teljes mértékben tudomásul vette ezeket a témákat, és, és megértette a célkitűzéseket azzal kapcsolatosan, hogy az állatkísérleteket be kell teljes mértékben tiltani a tesztelések terén. Éppen ezért ezt a, ezeket a petíciókat le is zárhatjuk. Áttérhetünk most a 11-es petícióra. Ez az 1274 per 2009-es számú petíció Rachel Mullen, ír állampolgár, aki itt van, ad, adta be ezt a petíciót. Rachel Mullen kap szót. A Minőségi Jogok Szövetségével dolgozom együtt, ez az európai szakpolitikai irányelvekkel kapcsolatos, és azok esélyegyenlőségi hatóságra való kihatásaival foglalkozunk. 2008-ban az ír kormány intézkedése ellen tiltakoztunk, amely az ottani emberi jogi és esélyegyenlőségi infrastruktúrát kívánta új rendelkezéseivel lerombolni. 48 aktivista magánszemély fejezte ezt ki, akik rendkívül aggódnak amiatt, hogy az emberi jogi architektúra milyen mértékben rombolódik Írországban. A petíciót az ír képviselők is Alan Kelly de Rosa, Nessa Childers, Gay Mitchells, Meridian Guinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Joe Higgins és Marian Harkin is támogatják. 2008. októberében az írhatóságok a költségvetést 43%-kal csökkentették, 5,87 millió euróról 3,3-ra. A hatóság vezetőigazgatója a az akkori igazgatója 2007-ben nyugdíjba vonult, és ő maga is protestált a csökkentések ellen. Lemondását a hatóságban hat további vezetőségi tag követte. Az, az, esély, az egyenlőségi hatóság több más fontos költségvetési csökkentést kellett, hogy elszenvedjen a részlegeivel együtt a rasszizmus elleni har, a hatóságot például be is zárták, és 100%-os költségcsökkentést rendeltek el. A, a A költségvetés csökkentések, amelyek az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség mentesség visszavonás, visszafogását jelentették, aránytalanok voltak, és általában az igazságügyi, esélyegyenlőségi és jogi reformokkal foglalkozó minisztérium költségvetésének csökkentését is jelentették. 2009-ben az, az esélyegyenlőségi infrastruktúra további csökkentését rendelte el a kormány. A kutatások eredményeképpen az esélyegyenlőségű hatóságok működésével kapcsolatban következő megállapítások születtek a 43%-os költségvetés csökkentés, valamint az alkalmazotti létszám 53-ról 38-ra való csökkentése azt jelentette, hogy megkérdőjeleződik a feladat ellátásának képessége. A pénzügyi hiányosságok erősen sértették a testület függetlenségét és a az országban ez a hatóság pedig a, jelenleg Európában található legjobb gyakorlatok alapján kialakított, több helyen elismert intézmény volt. Az ajánlásokat, az irányelv, az ajánlásokat, irányelveket a 2000-es es, ö, fagyűlölet elleni irányelv ajánlásait a költségcsökkentések miatt és a jelenlegi működési problémák miatt nem tudjuk tartani. A nem kormányzati szervekkel való együttműködés, a vállalatokkal és üzleti élettel való együttműködés lényegesen csökkent ugyanezen csökkentések miatt. Most pedig szeretném átadni Orla Ofárda kollégának a szót. Köszönöm szépen. Orla Ofárda vagyok, független jogász, diszkrimináció ellenes jogterületére specializálódtam, és EP képviselő is vagyok. A panasz benyújtása alapjának az, hogy az ír kormány a pénzügyi csökkentések, a közkiadások pénzügyi csökkentését álcának használta arra, hogy az ír esélyegyenlőségi testületet támadja. Aránytalanok voltak, aránytalanul nagyok a csökkentések. Ez a költségcsökkentés a decentralizációs programmal együtt, amely gyorsított eljárású volt a hatóság eredményében, alapvetően aláásták az esélyegyenlőségi hatóság azon képességét, hogy esélyegyenlőségi testületként hatékonyan betöltse szerepét az EU és esélyegyenlőségi irányelv szerint. Írország nem tudja elfogadni ezt a, ezt a támadó és aránytalan támadást, a testülete szembeni támadást és az EU egységegyenlőségi törvényeinek való megfelelést követeli. Véleményünk szerint az ír kormány a megfelelést től eltért, és már nem felelhet meg a követelményeknek a költségvetés csökkentések miatt. Az esélyegyenlőségi hatóságnak öt funkciót kell betöltenie először is, hogy segítse a diszkrimináció áldozatainak a jogi panaszok érvényesítésében, másodszorban felméréseket végezzen a diszkriminációról, harmadsorban eh, ajánlásokat, eh, jelentéseket készítsen, valamint eh, jogi és adminisztratív intézkedéseket a az áldozatok és sértettek védelmében elindítson, valamint pedig független nő lássa el mindezeket a feladatokat. 2008. októberében 43%-os jelentős költségcsökkentés következett be 5,87 millióról 3,3-ra. Az esélyegyenlőségi hatóság decentralizációja azt eredményezte, hogy Dublinból egy távoli vidéki területre került a központ. Az alkalmazottak létszámát 53-ról 38-ra csökkentették, és ezzel a szakértői gárda és jelentős tapasztalat is elvészett. Ezen kívül 2006-ban a jogtanácsadó, aki lemondott a hatóságban a, a munkájáról, az ő, ő helyét nem töltötték be a mai napig. A bizottság 2007-es Európai Parlamentnek benyújtott jelentésében a, a fajgyűlölet elleni irányel végrehajtásával kapcsolatban megjelente, megjegyezte, hogy a, az esélyegyenlőségi testület az a testület, amely a feladatát megfelelő elvek mentén tudja elvégezni. A szaktestületek független szerepüket csak megfelelő finanszírozással tudják hatékonyan elvégezni. A nemzeti költségvetési csökkentések, a nemzeti források és emberi erőforrások csökkentése azonban azt jelenti, hogy ez a testület nem tudja már az aránytalan költségvetési csökkentések miatt elsősorban elvégezni munkáját. Az esélyegyenlőség és jogi szövetség panasza szerint a 43%-os költségvetés csökkentés oly súlyos és oly mértékben aránytalan, hogy nem egyrészt azért, mert a kormány ezt más területen nem vezet, alkalmazta, másrészt azért, mert aláásta az esélyegyenlőségi hatóság függetlenségét és hatékonyságát. A függetlenség kérdése kritikus az elvégzett kutatás rámutatott arra is, hogy a hatóság függetlenségét megsértették. Véleményünk szerint az esélyegyenlőségi hatóság e büntető elbánásmód miatt fel kell, hogy adja függetlenségét. Írországban elterjedt vélemény, hogy a kormány elégedetlen volt több eset kivizsgálása miatt, azért, mert az alperes mellett állt ki a, a hatóság, és a különböző minisztériumok magas rangú tisztviselői és a kormány bizonyos köreiben tapasztalt diszkrimináció ellen lépett fel. A függetlenség az, amelyet az aránytalanul súlyos költségvetés csökkentés követett. A, az Európai Bíróság és az esélyegyenlőségi irányelv ítéleteire, illetve rendelkezéseire hivatkozunk. Az Európai Bíróság szerint minden szükséges lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az irányelv hatékonyan átültetésre kerüljön, és hogy az ne egy egyszeri aktus legyen. Ez egy folyamat melynek része e, az, hogy tartós kötelezettségeket vállalnak és teljesítenek a tagállamok progresszív és folyamatos teljesítés nem pedig regresszív. A jelenlegi jogalkotói fejlemények az EU szinten erősíteni kívánják az esélyegyenlőségi testületeket. Az Európai Parlament is módosította a az új esélyegyenlőségi irányelvre vonatkozó tárgyalások során azokat az elvárásokat, amelyeket a tagállamoknak teljesíteni kell a függetlenül működő és megfelelően finanszírozott nemzeti testület létrehozásával kapcsolatban. Éppen ezért nem megengedhető, hogy alacsonyabb norma és, és színvonalon működjön az a testület, amely eh, ez, ezen irányelv alapján jött létre. Ez ellentmond az EU irányelveknek és az új EU minimális, irányelvek, minimális normák soha nem jelentik azt, hogy a korábbi magasabb nemzeti normákat csökkenteni kellene. 2010-ben, januárjában a szövetség a bizottságtól megkapta azt az értesítést, amely értelmében a a panaszt a törvénysértési eljárással kapcsolatban nem indítják, nem vizsgálják ki újra. A bizottság megjegyezte, hogy nem meggyőződése az, hogy az esélyegyenlőségi hatóság finanszírozási szintje akadályozná munkájának elvégzésében. Mi azonban tudatában vagyunk annak, hogy az irányelvek természetesen nem határozzák meg, hogy a nemzeti testületeknek milyen forrásokkal kell működnie, és hogy ez egyértelműen eltér az országok mérete, stb. alapján a különböző EU tagállamokban. De az EU jog szerint a testületeknek, amellett, hogy függetlenek, munkájukat hatékonyan kell, hogy végezzék. Az esélyegyenlőségi hatóság költségvetésének felét visszavonták. Az alkalmazottak létszáma 25%-kal csökkent, ezért nem tudja a kijelölt feladatokat hatékonyan elvégezni. Az EP képviselők nagyon hálásak e lehetőségért. Úgy gondoljuk, hogy a petíciót alaposan meg kell mind a parlamentnek, mind a az EU bizottságnak vizsgálnia. A bizottság jelenleg saját kutatást végez a 27 tagállamban a Nemzeti Esélyegyelőségi Testületek munkájáról. Ez év végén kerülnek az eredmények közzétételre. Az ír petíciót éppen ezért az EU felmérés tükrében is komolyan kell venni, és az új esélyegyenlőségi irányelv alapján is, amely alapján tehát elsősorban függetlenség, másfelől megfelelő forrás szükséges. Köszönöm. A bizottság nevében Claire Smith. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottságnak mindig jó kapcsolata volt, jó párbeszédet alakított ki a petíció benyújtójával, és remélem, hogy nagyon komoly a válaszunk, és ezt önök is így értelmezik. Nagyon sok információt kapott a bizottság, a független tanulmány is nagyon jelentős, ugyanis itt Írországban a civil társadalomnak egy nagy, nagyon jelentős részét lefedik. Szeretném, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az négy direkt direktíva négy irányel foglalkozik az egyenlőség és jogok témájával, az egyenlő bánásmóddal, és a bizottság szerint a tagállamoknak igenis ezeket a különböző szerveket megfelelő költségvetéssel kell ellátniuk, csak úgy, mint az ERÁT, tehát ezt az Egyenlőség Jogok Szövetségét Írországban fontos tehát a független jelentés elkészítése is. Írországban a az egyenlőséggel kapcsolatos hatóság egy így nagyon jó példa, jó példa lehet más tagállamok számára is. A, a petíció 2009-ben kapta meg a bizottság, és ezzel párhuzamosan egy másik petíciót is kapott, ami az egyenlőség és jogok testületeit illeti, semmiféle költségvetési megszorítása kapcsolatos probléma nem merült fel. Azt hiszem, hogy a költségvetési csökkentések 2010-től indultak igazából. Jelenleg teljesen nyilvánvaló az, hogy jogi szempontból nincs semmiféle utalás arra, hogy Írországot azzal lehetne, vál, azzal lehetne vádolni, hogy nem tett eleget valamilyen követelmények. Itt arról van szó, hogy költségvetési csökkentések nagyon nehézé tették az Egyenlőségi Jogok Szövetségének, hogy ellássa a feladatait. A jelen, tehát elhangzott a tanulmány, és vannak adatok, információk, de nem fogunk semmiféle eljárást indítani jelenleg, azonban az irányelvet teljes mértékben alkalmazni kell, át kell venni Írországban, és a jövőben erre oda kell majd figyelnünk. Köszönöm szépen! nem Harkin kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon pozitív válaszért a bizottság részéről. Azt hiszem, hogy ezt a jó példát máshol is lehetne alkalmazni. Az én kollégáim az ERA részéről elmondták a véleményüket nagyon részletesen, ehhez semmit nem szeretnék hozzátenni. Teljesen világos az álláspont. Néhány kommentárt fűznék azonban az elhangzottakhoz. Kétségtelen, hogy, hogy ennek a szervezetnek a vezetője jól lépett fel ebben az esetben, éppen ezért a bizottság is úgy tekinti ezt a szervezetet, ezt a szövetséget, mint egy jó példát mások számára is. Nagyon jelentős volt a fellépésük. Tudjuk, hogy nagyon sok embert elbocsátottak, nagy volt a létszámcsökkentés, 45%-kal csökkentették a létszámot, tehát ez egész egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy megfelelő módon működjön ez a szövetség. Mit lehet tenni? 43%-os volt a, a költségvetési csökkentés is. De mivel a bizottság is tanulmányt készít, és figyelembe veszi azt, hogy a 27 tagállam hogyan is alkalmazza a megfelelő jogszabályokat és az irányelvet. Hát a bizottságnak is független álláspontot lehet ezáltal kialakítani erről az egész témáról. Az irányelv jelenleg a tanácsnál áll, ott akadt el, azt hiszem, hogy a petíciós bizottságnak megvan a felelőssége, hogy addig foglalkozzon egy petícióval, ameddig ebben az esetben is, ameddig a bizottságnak a tanulmánya nem fogja ja, ja, tisztázni ezt. De rossz a képviselő, köszönöm szépen, köszönöm a petíció benyújtójának, ezt a nagyon jó beszámolót. Spidla biztos úr, mielőtt ugye lemond, le köszönt, szintén foglalkozott már ezzel a témával. Azt látjuk, hogy a jelenlegi létező irányelv is ugye kimondja a minimum követelményeket, de ezzel egy időben megfelelő finanszírozási feltételekre van szükség ahhoz, hogy működhessen egy testület, és hogy minden funkcióját elláthassa. Tehát a különböző funkcióknak meg kell felelniük a bizottság irányelvi követelményeinek is. ugye e, egy éves jelentést kell kidolgozniuk a bizottság hogyan is szándékozik segíteni ezen a területen, ugye, mert itt pénz, pénzügyi forrásokra van szükség. Az adott szövetség nem tudja ellátni a feladatait ilyen drasztikus költségvetési csökkentések miatt, ilyen drasztikus létszámcsökkentés miatt. Ugye itt Tipperary és Dublin a két helyszín, ahol működik, működött ez a szövetség, de nem tudja ellátni a feladatait de ahogy hallottuk, a jó gyakorlatnak egy jó példája ez a szövetség, tehát éppen ezért újra kellene vizsgálni, hogy, hogy mit lehetne tenni. Ugye az irányelv jelenleg, ahogy Harkin képviselő asszony is mondta, elakadt a tanácsnál. Hát talán néhány módosítót lehetne benyújtani. Mindenképpen nyitottnak kell továbbra is tartani ezt a petíciót, és a bizottságot fel kell kérni arra, hogy hozzon létre egyfajta benchmarkot a minimum kritériumok meghatározására. Ugyanis számos tagállam ugye követte ezt a példát, nevezetesen jelentős mértékben csökkentette a költségvetését, de hogyha ugye az Európai Unió az egyik alapcélkitűzését tovább akarja vinni, már pedig az egyenlőség és az esélyegyenlőség egy ilyen alapvető székütőzés, akkor mindenképpen megfelelő feltételekre van szükség. Tehát ezt a petíciót nyitott, nyitva kell tartanunk. Itt nem csak arról van szó, hogy a tagállamokban más szerveket, szervezeteket is meg kell vizsgálni, hanem ez, ez, ez egy alap, ez egy precedens, hogy, hogy ez most Írország vagy most más tagállam. Itt mindenképpen szükség van arra, hogy minimum kritériumok létezzenek, és az irányelv követelményeinek megfeleljenek. Köszönöm szépen, Higgins kollega. Köszönöm, elnök asszony. Amikor Malen és Offaral asszonyok ugye benyújtották a petíciót, ugye akkor ők nagyon sok ír polgár nevében tették ezt meg. A társadalmi civil szervezeteknek védelemre van szükségük, és az emberek számára biztosítani kell az egyenlőség és ö, különböző jogok, jogokat, tehát az egyenlőséget és jogokat. azt látjuk, hogy 43%-os volt a költségvetési csökkentés az ERA, erában, más szervezeteknél szintén hasonló. Az egyen, esélyegyenlőség a gyakorlati alkalmazása így veszélybe került. Most, a bizottság azonban itt nagyon erőteljes ellentmondásban van, ugyanis ugyanaz a bizottság, a, amely azt kéri, hogy a különböző tagállamok igenis csökkentsék a, a kiadásaikat, és a piaci cápák ellen vegyék fel a harcot. Ugye másrészt pedig itt, itt más, másról beszél. Tehát ugye, ha, ha nem akarja elítélni az ír kormányt, viszont azért mindenképpen ugye amellett van, hogy a kiadásokat csökkenteni kell, akkor, akkor itt egy ellentmondás van, és úgy gondolom, hogy nem sokat várhatunk a bizottságtól. Ez, ez teljesen világos. Ebben a válaszban is a, az ellentmondás. A nemzeti egyenlőség, e, esélyegyenlőségi testületek nem tudják ellátni a feladatukat az irányelv követelményeinek megfelelően. Ugye az irányelv minimum követelményekről beszél, nem veszi figyelembe a különböző költségvetési kereteket, nem veszi figyelembe az adott szervezetek struktúráját, tehát minden csak papíron létezik. A bizottságon belül gondolom, hogy ugye szintén látják azért, hogy itt ellentmondás van ebben a témában mindenképpen meg kellene nézni, és nagyon komolyan, hogy, hogy hogyan lehet ö, a minőséget biztosítani, fejleszteni, és milyen erőforrásokra van ehhez szükség. Mindenképpen ö, egy bizonyos szintű ö, pénzösszegre szükség van ahhoz, hogy az alapvető feladatokat elláthassák az ír kormányt is fel kell kérni arra, hogy vegye figyelembe mindezt. Ugye nem igazán érdemlik meg az emberek ezt, hogy így járjanak el vele. Nincs más felszólási kérem, de igen van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az esélyegyenlőségi hatóságot megbüntették. Nem azért, nem azért, mert túl gyenge, hanem mert túl aktív volt. Én ezt szűrtem le Mind abból, amit hallottam most itt, mind a bizottság, mind pedig a petíciók benyújtója részéről. Más országban ez nem történt meg, például Romániában, ahol tehát a hatóságok nap mint nap megsértik a jogokat, de Írországban ez nem elfogadható. Egy pénzügyi és gazdasági válság idején az emberi jogok megsértése napi tragikus realitásá vált. Az európai polgároknak igenis megbízható hatóságra van szükségük, hogy a jogaikat vegyék figyelembe, de és ne csökkentsék az erőforrásaikat, se a pénzügyi, se az emberi erőforrásaikat. Mert az európai polgároknak nagy elvárásaik vannak. Nézzük a gazdasági válság hatásait. Ugye az idősek diszkriminálva vannak, a fiatalok diszkriminálva vannak, a kisebbségek diszkrimináció áldozatai, de hol vannak a bírók? Kik azok, akik védik a jogaikat Írországban és máshol is? Én amellett érvelek, hogy ne hunjuk be a szemünket, hanem igenis hát el kell fogadni a költségvetési megszorításokat, de 3 millió euró, olyan sok az ír költségvetésben, hogy, hogy ez a hatóság mű, működhessen. Én azt kérem a bizottságunktól, hogy küldjön egy levelet az ír kormánynak, és, és Kérje meg őket, hogy jöjjenek ide, jelenjenek meg a szakbizottságunk előtt. És az Európai Bizottságtól is azt kérem, hogy nagyon komolyan nézze meg azt, hogy hogyan és működnek ezek a hatóságok Európában. Ugye itt csak európai jogok, emberi jogokról van szó, amelyeket védenek egyes hatóságok. Az európai irányelvek értelmében. Tehát ez a mi felelősségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen Mostináru kollégának. Tehát akkor a javaslat az az, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és küldjünk egy levelet az írkormánynak annak érdekében, hogy vegye figyelembe ezt az erőteljes költségvetési csökkentést, mert mindenképpen meg kell felelni az európai jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek. Tehát van felelősségük. A bizottság részéről is várunk majd még tisztázást e témával kapcsolatosan. Most pedig átérünk a következő pontra. A 12-es pontban két petíciónk van, a 997 per 2007-es és az 1518 per 2008. Itt van a két benyújtó, a két panaszos. Irina Mateva kap szót. Ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak a bizottsági ülésre, szakbizottsági ülésre. Több mint három éve, hogy Bulgária csatlakozott az Európai Unióhoz, és több mint két és fél éve, hogy a Bolgár Madárvédelmi Társaság két petíciót nyújtott be a petíciós bizottságnak. A 997 per 2007-es, amely a Natura 2000 eh, hálózat eh, nem megfelelő átéltetőséről szól, és a 1518 per 2008-ast, amely eh, a Natura 2000 helyszínek Fekete-tengeri partvidéken való nem megfelelő védelméről, különösen Kaliakra és Kamcsia félszigeteken. A társaság más eh, nem kormányzati szervekkel további panaszt is benyújtott az Európai Bizottsághoz 2007-ben. A bizottság eddig eh, már megnyitotta Bulgária ellen a szerződésszegéses eljárást, és egy hivatalos, illetve eh, bocsánat, hivatalos feljegyzésben és négy levélben szólította fel a bulgár kormányt ezek helyreállítására. A bulgár kormány azonban a mai napig nem felelt meg az Európai Unió természetvédelmi és természeti környezet konzerválási jogszabályainak. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezeket a helyszíneket, élőhelyeket Natura 2000 élőhelyeknek kellett volna kijelölni, de erre még nem került sor. 2000 óta a 110, csak 114-et jelöltek ki több százból. A jelenlegi kormány nem tesz semmit, hogy azt a hat helyet, amely hat helyszínt, helyet, amely jelentős mértékben igényli a védeterületeké való nyilvánítást, ezt sem hajlandó védeterületé nyilvánítani. Itt látják egy példáját annak, hogy milyen mértékű az élőhely lerombolása, amelyet még nem jelöltek külön védettség alá. Ezen a területen óriási turisztikai befektetések vannak a Balkán közepén, a, és ezzel a természetes környezet mértéke jelentősen csökken. Ennél is rosszabb azonban az, hogy megfordíthatatlan folyamatok és károk vannak unikális élőhelyeken, egy másik eh, Natura 2000 eh, élőhelyen, eh, Beliteszkáliban 2006 végéig ez a terület természetes tér volt, itt a bal felső sarokban látják. Most azonban teljes mértékben lerombolták mára. Ezen kívül további károkat okoznak a Natura 2000 élőhelyeken, egyéb helyszíneken is, utak mentén, utak építésével. A Kaliakra eset a leghíresebb. Két évvel a szélerőmű park megépítésé után már nem helyreállítható az igen egyedülálló élőhely, olyan mint egy sivatag, amelyeket gépez okoztak, és ezt nem lehet helyreállítani. Egy új szélerőmű parkot építenek a sztyeppés területeken, német beruházásokkal. A szélerőmű telep és park fejlesztését le kívánta állítani a kormányzat, de bírósági eset bíróság elé ment ezzel az esettel, a kimenetele azonban még nem bizonyos. 2010-ben egy további nagy szélerőmű park kezdi meg működését egy javasolt, de még nem Natura 2000-nek kijelölt, hálózati részének kijelölt területen. A bolgár társadalom, illetve a madárvédelmi társaság nagyon elégedett azzal, hogy a szerződésszerződéses eljárás megnyitotta a kormányzat, de a bolgár kormány semmi jelét nem mutatja annak, hogy az eddigi lépések elleni lépések miatt bármilyen intézkedést is hozzon. Sőt, a szélerőmű parkok jóváhagyása minden egyes alkalommal további károkat okoz. Hatástanulmányok készültek, és a szélerőmű parkok építésére moratóriumot akart a kormány elrendelni, mint hiába. A kormányváltás sem hozott változást a védelmet igénylő, EU jogszabályok szerint védelmet igénylő élőhelyeken. A madár és élőhelyvédelmi irányelv célkitűzéseit a fenntarthatóság fejlődés mentén sem ültették át megfelelő formában. Itt az ideje annak, hogy a bizottság végre további félnyegető levelek, figyelmeztető levelek helyett végre lépjen. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak egy véleményt kell kiadni a Bulgária ellen a júniusi tanácsülésen, annak azért, hogy kijelentse, hogy az irányelvet nem teljesítette az ország. In, intézkedésekre van szükség Kaliákrénál annak érdekében, hogy további károkat elkerüljünk. További megalapozott véleményt kell a bizottságnak kiadnia a Natura 2000 helyszínek nem megfelelő karbantartása miatt. Véleményünk szerint azonban a bizottság jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy megfelelő lépéseket tegyen. Szeretnék azonban köszönetet mondani a petíciós szakbizottságnak azért, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a bulgáriai problémáknak, problémákra rávilágítsak, és arra szeretném kérni a petíciós bizottságot, hogy a következő lépéseket fontolja meg. A környezeti biztossal szervezzenek meg egy találkozót, amelyen rávilágítanak arra, milyen nagy szükség van arra a bulgáriai helyzet áttekintésére, és megfelelő források biztosítására a végrehajtáshoz. Kérem, hogy egy delegációval látogassanak el Bulgáriába, a Madárvédelmi Egyesület és Társaság szívesen látja önöket vendégül, és így maguk a képviselők láthatnák a, a helyzetet. Ezen kívül pedig szeretném felkérni a bolgár környezeti minisztert arra, hogy biztosítson lehetőséget a petíciós bizottság tisztelt tagjainak arra, hogy megvizsgálhassák a bolgár kormány természetmegőrző jogszabályait, és hogy már az mennyire felel meg az európai jogszabályoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Chiedo scusa. Elnézést kérek. A bizottság részéről Cashman képvisel, Cashman úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy önök is tudják, ezek a petíciók Ezek körül a petíciókról a bizottság már más alkalmakról is tárgyalt, most pedig olyan értelemben szeretnék válaszolni, hogy a petíció most ugye mit is tett, mint észrevétel. Ugye a két petíció nagyon sok stratégiai témát fed le a, az élőhely és madár élőhelyvédelemmel kapcsolatos irányelvre vonatkoznak. Néhány kulcs aspektusra szeretném felhívni a figyelmet így válaszolnék is a panaszosoknak, ha figyelembe vesszük először a területek kijelölését, ugye akkor el kell mondani, hogy a madárvédelmi irányelv szerint kell részben eljárni, és az élőhelyvédelmi irányelv eh, szerint kell eljárni. Ami a mm, védelmi területek kijelölését illeti a madárvédelmi irányelv értelmében, Bulgária minden fontos madárvédelmi területet már kijelölt, azonban kérdés az, hogy ezek a kijelölések megfelelnek-e a követelményeknek a felkértük a bolgár hatóságokat, hogy ellenőrizzék le, hogy a védelmi területek kijelölése korrekt módon felel-e meg a követelményeknek. Nagyon sok információval kapcsolatosan le kell ellenőriznünk a, a különböző forrásokat, referenciákat, és figyelembe kell venni a petíció benyújtójának az információit is, mindazt, amit most hallottunk, és az elkövetkezendő hónapokban majd döntést hozunk. Ennél többet most nem tudok mondani, mert a bizottság kollégiuma fog majd együttgyűjteni, egy, együtt dönteni. Dolgozunk ezen a témán, és dolgozni fogunk az elkövetkezendő hónapokban is. Ami pedig a az élőhelyvédelmi irányelvvel kapcsolatos követelményeket illeti. Ugye azt láttuk már korábban is, hogy Bulgária nagyon ö, nagy százalékát a területeinek a Natura 2000 ö, alá szándékozik vonni. Ez egy nagyon fontos megjegyzés, azonban ez nem jelenti azt, hogy a munkát befejezték, és hogy minden védelmi területet kijelöltek. A kollégám majd el fogja mondani, hogy hol is tartanak a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv követelményeinek alkalmazásában. És azt is meg kell nézni, hogy az adott területek megfelelő védelem alatt vannak-e. A panaszos ugye korrekt módon utalt arra, hogy a bizottság elindított egy eljárást, eljárást indítottak kariákrai területtel kapcsolatosan, ahogy hallottuk, aztán van egy stratégiai esetünk is, amely egy sokkal szélesebb kerül, körű problémához kapcsolódik, nevezetesen, hogy nem tanulmányozták a hatásokat és a kihatásokat küldtünk egy levelet ezzel kapcsolatosan márciusban Bulgáriának. Most megint csak le kell ellenőriznünk számos információt, tudományos információkat és bizonyítékokat. Más hasonló esetek is bíróság elé kerültek, és sikerült a bíróságnál pozitív módon eljárnunk, és az adott tagállamot el is ítélte a bíróság. Hogyha megvan az elégséges bizonyíték, akkor elindíthatjuk az eljárást a bíróságnál. Azonban szeretném aláhúzni azt, hogy ezt, ezeket az eseteket továbbra is tanulmányozni fogjuk, vizsgálni fogjuk, és a kollégiumtól várjuk majd a, e- a döntést az elkövetkezendő hónapokban. Ami a jogsérelmet illeti, tehát a, tárgyaltunk a bolgár hatóságokkal, megpróbáltuk őket meggyőzni azzal kapcsolatosan, hogy javítsanak az eljárásukon, a területek kijelölése terén. Márciusban Szófiában egy szemináriumot szerveztünk meg a bolgár tisztviselőknek, megpróbáltuk elmagyarázni nekik, hogy melyek is a Natura 2000 szabályai, és hogy hogyan kell ezt Bulgáriában hogyan kell a két irányelvet Bulgáriában alkalmazni. Azt reméljük, hogy a bizottság továbbra is foglalkozik e két témával, és a szakbizottságukat természetesen informálni fogjuk, csak úgy, mint a petíció benyújtóját. Most pedig átadom ő, kollégámnak, Fotusnak a szót, ő fog az élőhely védelmi irányelvvel kapcsolatos dolgokról beszélni. Jó napot kívánok! A, a habitat irány, élőhely irányelv értelmében az úgynevezett jelentős helyek kijelöléséről szeretnék szólni. Két évvel ezelőtt értékeltük egy földrajzi szemináriumon a régióban, melyhez Bulgária is tartozott, és ez a nemzeti területek, az irányával alá tartozó területek 30%-át már kijelölték, bár vannak hiányosságok. A hatóságok azonban kötelezettséget vállaltak arra, hogy ezeket egyrészt korrigálják, másrészt pedig tudományos kutatást indítanak annak érdekében, hogy helyszíni felvizsgálatokat készítsenek. Már 2008 szeptemberében volt már néhány olyan hiányosság, amelyet korrigáltak, de sokkal kiterjedtebb helyszíni felmérésre lett volna szükség. A nyolc habitát közül hatnál speciális fajokra vonat, fajok miatt. A bizottság állandó kapcsolatban maradt a bolgár hatóságokkal, és egyetértettek abban, hogy a bizottság plusz időt biztosít, ahogy kérték, annak érdekében, hogy megfelelően el lehessen végezni a helyszíni felméréseket. Az új határidő ez év őszig tart, 2010. októberéig. Ez után a bizottság majd újraértékeli a terület kijelölések megfelelőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kázmenev és Pakuliász uraknak. Mielőtt a petíció benyújtójának megadnám a szót, a képviselőknek adok lehetőséget. Először Bosztináros úr, majd eh, Misi Sauken kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Now I will switch in English again. Á, ugyan bulgáról köszönteni tudom a kolléginát, de mégis angolul beszélek. Nézzük. nézzük a tényeket és a statisztikákat. A petíció tartalma tragikus módon megfelel jelentésünk, a biodiverzitás jelentésünk eredményeinek, ez, ez tény. Kettő, nem csak, hogy megerősíti azt, de a helyzet rosszabbodását állapította meg, akkor, amikor a nemzeti kormányzatok és az Európai Bizottság túl hosszú ideig várnak arra, hogy lépjenek. Ebben a helyzetben már nem csak, hogy túl későn próbálnak intézkedéseket hozni, de megfordíthatatlanok a károk. Nézzük csak azt a, a szélma, szélparkot, melynek környezete olyan, mint a sivatag. Mi, mire várunk? Hármas, harmadik dolog. A nemzeti kormányok bizony néha túl gyengék a nagy gazdasági kötelezettségvállalásokkal szemben, a nagy multinacionális szereplőkkel szemben, a multinacionális vállalatokkal szemben, mert itt pénzről van szó, és a nyereségről, ez persze nagyon fontos. És a kormányok ra óriási nyomás nehezedik. Egyrészt ugye a gazdasági közösség, a beruházók, befektetők, másrészt pedig az Európai Bizottság, amely oda-oda szól Bukarestnek vagy más fővárosnak, és figyelmeztet, hogy tegyenek valamit. De mielőtt bármi történne, már a helyzet tragikus és túl késő. Végül a bizottságnak hadd mondjam, új keretek között akkor, amikor a Környezeti Bizottság majd elfogadja a biodiverzitás jelentését, nos akkor arra lesz szükség, hogy meghatározzuk a nemzeti kormányoknak a határidőket, és persze az Európai Bizottságnak is, amíg a különböző lépéseket megteszik. Egyébként passzívan abban asszisztálunk, hogy tönkre tegyük a természetet, hogy kárt okozzunk a természetnek biodiverzitásunkkal. Ez van. Könnyű persze idejönni és azt mondani, hogy még nincs elegendő bizonyíték. Mennyi bizonyítékra van még szükség ahhoz, hogy valamit is csináljunk? Úgy gondolom, hogy a bolgár eset, és nem csak az, persze, sok más is, igenis arra mutat, hogy nem csak magyarázatokra van szükség, hanem meg kell határozni, hogy meddig kell lépéseket tenni. Köszönöm. Köszönöm Basztinára úr, Malanaki kollega. Teljesen támogatom mindazt, amit Vita most mondott. Annyira fontos, nagyon fontos, hogy lépjünk, most lépjünk. Mert pont ezt látjuk a természet irányelvel. Gyenge a bizottság csak mennek a dolgok után. Ha nem lépünk, akkor az egész természetvédelmi munkánkat ássuk alá. Teljesen támogatom, amit mondtak, mondtatok, sőt, még azt is mondták, hogy több, mind, több minden van Bulgáriában, a Fekete-tengeri partmenti területeken. Két évvel ezelőtt jártam ott, és igazából Döbbenetes, hogy mennyi mindent nem vettek komolyan a hatóságok. Ugyanakkor pedig, és ez reményre ad okot, a lakosság akarja, hogy tegyünk valamit, mert tudatában van ezeknek a problémáknak, tehát nem negligálják ezeket a kérdéseket. Tehát fontos, hogy például a, hogy meghatározzuk a határidőket, a lépéseket Bulgária számára. Eh, como decía el señor estoy de acuerdo. No sé si alguien más, quería tomar la palabra. Sí, el señor Ja, nur ganz kurz, ich hier... Csak röviden. Hát egy néhány dolgot csak. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság és tagállam közötti párbeszédnek korábban kell kezdődnie a Natura 2000-et, a madárvédelmi irányelvet illeti, stb. De egy kicsit pozitívan akarom értékelni, hiszen a tagállam érdeke is, hogy kellő időben megkezdjük a párbeszédet, és hogy ilyen hibák ne is forduljanak elő, ezért támogatom az előttem szólókat és hogyha most a, mi alatt az Európai Bizottságot és Európát értem, amikor aztán mi lépünk és látjuk az irányelveket, az irányelvek megsértését, hogyha már visszafordítatlan a dolog, a jogsértés, akkor már komoly gond van. Ezért a felszólítás tudatos részemről, hogy ne, természetesen az sokszínűség, a fajok sokszínűsége kérdés, de nem csak erről van szó. Ez nem csak eh, az Európai Parlament, a bizottság érdeke, hogy ez megmaradjon, hanem a tagállamok érdeke is, hogy kellő időben elkezdünk beszélni, tárgyalni egymással, mert utána megcsúszunk, és vannak egyébként hasonló petíciók, amikor két eh, tagállam határvidékén építkezésekről van szó ismerjük ezeket, és a bizottság nem mondja ki olyan értelemben, hogy először abból induljunk ki, hogy mindennek a jogkereteik között kell történnie, és amikor már felhívják a figyelmünket a jogsértésekre, és amikor ezek egyértelműek, akkor jövünk mi Európai Bizottságként, csak az a baj, hogy ekkor már késő lehet. Éppen ezért az ideje korán megkezdett párbeszéd itt nagyon fontos, és szerintem a tagállamok inkább lássák, hogy segíteni akarunk nekik. Ennyit akartam mondani. Csaba, asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani a panaszosnak, hogy ilyen világosan elmagyarázta, hogy mi is a probléma Bulgáriában. Én is úgy gondolom, hogy elmélyültebb analízisre, elemzésre van szükség. Két dologról van szó. 2007 előtt a párbeszéd nem ö, létezett a bolgár hatóságok és a bizottság között azonban elindult a párbeszéd, az új ö, kormány ezt ö, ki is nyilatkozta, ezt nyilatkozta is, és ki is jelentette, hogy szeretné a párbeszédet folytatni. 2008-2009-ben el is indult ez a folyamat. Persze nem lehet a a dolgokat hosszú ideig húzni. Amióta 2009-ben új kormány lépett funkcióba, a párbeszédet helyreállítottuk, a párbeszéd felgyorsult, és ahogy hallottuk, 2010. októberben ö, várhatók újabb információk az új bolgár kormány mindenképpen szeretne javítani a helyzeten, de azért nagyon nehéz lebontani a különböző gazdasági konfliktusokat, és köszönöm a kollégámnak, hogy felvetette ezt a témát. Az előző kormány adott engedélyt bizonyos építmények, létesítmények építésére. Most nagyon nehéz természetesen ezt megváltoztatni. Ez egy elég kényes dolog, de mivel én is a bolgár hatóságokat képviselem, akik jelenleg kormányon vannak, teljes mértékben nyitottak vagyunk, mindenképpen szeretnénk megoldást találni ezekre a problémákra. És még egyszer köszönjük a bolgár polgároknak is azt, hogy szeretnék védeni a környezetüket. Köszönöm nekik még egyszer. Most pedig, mielőtt döntenénk, visszaadom a szót a petíció benyújtójának, hogyha az elhangzottak után van-e még valamilyen hozzá tennivalója. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a kommentárokat. Mindössze annyit szeretnék az elhangzottakhoz hozzátenni, hogy a helyzet nagyon sürgősen közös cselekvés szükségeltet. Tehát az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a bolgár kormány mindenképpen közösen kell, hogy megtalálják a megoldást. Mert amit látnak, az első petíciónk benyújtása óta és most elmúlt időszak alatt azt láttuk, hogy minden nap egyre rosszabbodott a helyzet, és az új kormány inkább a jövőre gondol, nem igazán foglalkozik a jelenlegi problémákkal. És hogyha a jelenlegi problémákkal nem foglalkoznak, akkor még inkább romlik a helyzet, és a környezet szintén romlani fog nagyon erőteljes akciókra van szükség. Szükség van az Európai Bizottság, az Európai Parlament segítségére. Csak így lehet megoldást találni ezekre a problémákra, és megfelelő módon alkalmazni az irányelvet Bulgáriában. Köszönöm szépen, hölgyem. Én úgy gondolom, hogy ezt a témát, ezt a petíciót nyitva hagyhatjuk, beleértve a titkárság véleményét is, ugyanis a titkárság, akik komolyabbak, ahogy látják, ők nyakkendőben ülnek itt, nem úgy, mint én, tehát a titkárság is azt mondja, hogy a Környezetvédelmi Bizottságnak át kellene küldeni ezt a petíciót, hogy tanulmányozzák, és ahogy Matejeva asszony is mondta, köszönetet mondunk, hogy eljött ide a Bulgáriából, és reméljük, hogy a megfelelő megoldást meg fogjuk találni nem csak a szakbizottság részéről, hanem a Környezetvédelmi bizottság Szakbizottság is foglalkozhatna ez, ezzel a petícióval, tehát őket is fel fogjuk kérni. Köszönöm szépen. Jó. Most pedig követke... tudomásul vettük ezt a döntést, és áttérünk a következő 13-as petícióra, 13-as napi rendi pontra. Tehát itt a 777-es per 2009-es számú petícióról van szó, Patrick Kinelszé bit állampolgár által benyújtott petíció, a hatóságok általi állítólagos megsértésre a Westbury város elkerülő útra és más nagyobb a vonatkozó tervek kapcsán. Most pedig megadom a szót Kinelszli úrnak. Köszönöm, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni, hogy az előző vitában már, már látták a, a fehér lovat, tehát a Westbury fehér lovát, tehát a, ugye itt már előzően látták a di, diákon, köszönetet mondok a petíciós szakbizottságnak, hogy elfogadottnak nyilvánította a petíciónkat, és köszönöm a bizottságnak, hogy egy nagyon segítőkész és konstruktív levelet írt a szakbizottságnak. Ebben a petícióban, ugye, amit benyújtottam, remélem, hogy vagyis hát elnézést kérek a bizottságtól, hogy elég hosszú a petíció, már csak az összefoglalása is. Most szeretnék röviden néhány dolgot megemlíteni, mert hát ugye önök tudnak erről a petícióról. De mindenképpen szeretnénk azt is hallani, hogy mit is mond a bizottság képviselője, és talán a jogsérelmi eljárásról is mond majd valamit a bizottság. Szeretném bemutatni a kollégámat is, Jenny Racketet, aki e, a vizuális részét készítette elő ezen beszámolónak. Ő aktivista, a Fehér e, Ló Szövetségen belül, amit képviselünk, és felvettük a harcot a Westbury várost elkerülő út végrehajtásával kapcsolatosan. Tőle kaptuk a fő kérdéseket, ő az, aki foglalkozott a kelet-nyugati út tal kapcsolatos projektekkel is itt meg kell felelni mindenképpen a habitat vagy az élőhelyről szóló irányelv követelményeinek is, és ezt nem tették meg Angliában, tehát mindenképpen ki kell mondani, hogy nagyon bonyolult a téma, sokkal bonyolultabb, mint amit a petícióban leírtunk. Néhány évvel ezelőtt láttuk, hogy felgyorsult a helyzet, a Angliában sokan ellenállnak ennek a projektnek, de azt látjuk, hogy mindenképpen meg akarják valósítani ezt az utat, és ez ellentmond a Natura 2000 területeivel kapcsolatos követelményeknek, az irányelveknek. Itt láthatják magát ezt a térséget, a vidéket, ez a térség a Salisbury fensík nyugati lejtőjén található. Ez a térség, Ezen a térségben ö, ásatásokat is végeztek. És hát ha elképzeljük azt, hogy itt buldózerek fogják majd tönkretenni ezt a szép vidéket. Ez, ez egy nagyon szomorú dolog. Itt nem csak egy vizuális, egy szép örökségről van szó, ami a mm, környezettel kapcsolatos problémákat illeti. E, el kell mondani, hogy ez, ez egyfajta teszt. Ugye azt mondták, hogy ha itt eh, egy utat meg tudnak építeni ezen a fensíkon, akkor máshol is meg lehet utakat építeni. A képeken is látható, hogy a maga a, a vidék és a Fehérló szövetség összekapcsolódnak, aztán van egy dombisa közelben, amely szintén az örökségünk része. Mindennek fontosságát felismerték már 1951-ben a második világháború után, amikor a Nemzeti Parkok Bizottsága azt javasolta, hogy speciális védelmet élvezzen ez a térség, sőt, hogy nemzeti parká nyilvánítsák ezt a térséget. De sajnos nem került sor erre a védelemre, és azt reméljük, hogy a a Védelmi Minisztérium, amely foglalkozott ezzel a területtel, és tesz majd valamit megvédése érdekében. Ebben a völgyben nem kellene új ö, infrastruktúrákat létesíteni, a, nagyon fontosak a vízforrások ezen a területen. A környezetvédelmi ügynökség ö, kezdeti javaslatait nem vették figyelembe, sőt visszavonták a kezdeményezéseiket. A Salisbury fenség egy speciálisan kiemelten védett terület, Anglia nemzeti örökségének része, és ezt a térséget védelem alá kell venni. Natura 2000 területeihez tartozik. És itt kapcsolat áll fenn Elnézést, innom kell. Nos, hát... Már a kezdetektől fogva úgy gondoltuk, hogy megfelelő hatástanulmányra és értékelésre van szükség. Itt elsősorban a Bath, Bradfordon, éven vonalat figyelembe véve. De hát ezt nem tették meg, és mindössze az európai denevér fajok védelmével akartak foglalkozni. Különböző javaslatok születtek azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet a negatív hatásokat csökkenteni a projekt kapcsán. Itt a térképen látják azt, hogy mi is volt a helyzet 2003-ban, aztán 2004-ben adták ki ezt a különféle denevérfajokról. Itt a fő három denevérfajt kell megemlíteni, a nagy patkósorú denevért, a nagyfülű denevért, amelyek, amelyek védettek, Tudom, hogy kevés az időnk, de nagyon sok a, a téma, ugye sok hosszú a szövegem. Hány mennyi időnk van egyáltalán? Yeah, thank you. Yeah. Jó, hát köszönöm. Sorry. Um, sorry. sorry. Hát sajnos problémám van a beszámolom koordinálásával kapcsolatban. Anyway, we... Hát minden esetre úgy gondoljuk, hogy, hogy mindenképpen meg kell védeni a, ezen völgy életét, és az, úgy gondoljuk, hogy hogy ezt a folyamatot mindenképpen le kell állítani, ha bár kétségeink vannak. 2009. júliusában megtudtuk, hogy hogy egy nyilvános vizsgálatra kerülne sor, igazából nem is értették meg, hogy mennyi eh, kárt okoznának eh, ezzel a projekttel a, a bizonyítékok ellenére eh, jelentős környezetvédők mondták el a véleményüket. Senki sem vonta kétségbe ezen szakértők véleményét mi mindenképpen szeretnénk megvédeni egy csodálatos tájat, természeti örökséget, természeti szépséget szeretnénk megtartani, e tájkép szépségét, eredetiségét, és az élőhelyekről szóló irányelv is kimondja azt, hogy az európai állat, madár, vad védelmet biztosítani kell. Azt is látjuk, hogy milyen nagy hibákat vétett az Egyesült Királyság az irányelv követelményeinek megsértésével kapcsolatosan sokkal nagyobb védelemre van szükség, a tájképvédelem, az állatok védelme értelmében. Natural England a, az a testület, amely ellátja a táj, tájak védelmét az Egyesült Királyságban. Ez a ez a cég, amely ezt a projektet kialakította, újabb mm, projekteket akar megvalósítani, újabb utakat, kerülő utakat akar megépíteni, látni a térképen is. Hemfordtól egy az A36-os út autópályát akarja megvalósítani. És látjuk azt, hogy ezek a térségek mennyire fontosak. Egy új 12 kilométeres szakaszra a West Ashton-t kerülni el az autópályának. Vannak finanszírozási problémák is ezekkel a projektekkel kapcsolatosan, de a megyei önkormányzat javaslatokat tett arra is, hogy hogy a főút nyugati részén kialakítana új lakásokat is, vagy építene új lakásokat is, pedig ez, ez egy olyan térség, ahol a, egy nagy denevér faj él, Aztán ugye beszéltünk a Bradford éveni vonalról is, ahol szintén élnek denevérfajok, amelyek veszélyeztettek. 2008-2009-ben is foglalkoztak már ezzel a témával a Bass Bradfordon éveni projekttel kapcsolatosan. Új adatok kerültek napvilágra, és látjuk azt, hogy a denevérfajok védelme mindenképpen alapvető, de nem megfelelő módon értékelték ezt a témát. Natura England nem fogadott el semmiféle szinten, nem fogadta el az, hogy milyen fontos kapcsolat áll fenn ezen területek között. It's, uh, the local office. Aztán a különböző helyi irodák szintén elemetésüket fejtették ki a stratégiával kapcsolatosan, és első alkalommal láttuk azt, hogy a célhelyről szóló irányelvet megemlítik a projekt kidolgozása során. Itt megint csak a Beth Bradford névenni és a Salisbury fensík lehetős területek közötti denevérfajok életével kapcsolatos aspektusokról van szó elnéz, elnézést, hát akkor most már majd lassan befejezem. If, um, if you can see the screen, the, uh, the questions that uh, the process that Jenny had nem tudom, hogy az a folyamat, amelyet Jenny az utolsó ábrán bemutatott, nem mennyire világos. Én úgy gondolom, hogy egyértelműen látszik ebből, hogy milyen vágyak vannak arra vonatkozóan, hogy a terveket megvalósítsuk, de hát ez igazából csak szép szavak. Amin az egész múlik azonban az, amit korábban is kérdeztünk, hogy vagy olyan, hogy a natura Ing eh, England az, eh, az egésznek ellenállt. Sokkal határozottabb értékelési folyamatra van szükség már az elejétől fogva, ahol a legtöbb eh, építkezéssel kapcsolatban megfelelő értékelést végeznek, és, vagy az, az építkezésekkel kapcsolatban is ez alapján döntenek a természet így kevesebb veszélynek lenne kitéve. Köszönöm szépen, hogy ma lehetőségünk nyílt erre. Ugyanis, hogyha nem ö, zárjuk le, akkor válasz sem lesz. A Liam Cashman, a bizottság képviselője kap szót a témában. Thank you, Madam Chair. I'll, I'll try to be brief. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, a petíció benyújtója nagyon hasznos áttekintést adott a petíció körülményeiről, hátteréről. Ahogy mondta, az illetékes brit hatóságok végül úgy határoztak, hogy nem adnak eh, zöld utat a javasolt Westbury elkerülő útnak, melynek a petíció benyújtójának legnagyobb problémája. Jelezte azt is, hogy annak ellenére, hogy az útfejlesztésre vonatkozó gondolatokat elutasították, terveket, mégis további aggodalomra adó okok maradnak fenn, elsősorban amiatt, ami a, az élőhely irányelv hatája alá tartozna. Ennek tükrében a bizottság tisztázni kívánta a brit hatóságokkal e területet, és reméljük, hogy a választ a következő két hónap során meg fogjuk kapni. Ha a válasz megérkezik, akkor további közleményt fogunk összeállítani a szakbizottság felé, hogy tudassuk önös, önökkel ezt az álláspontot. a petíció benyújtójának problémájára vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Cashman. Cashman úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szokatlan, hogy két Cashman beszélget egymással, de nagyon örülök, hogy újra látom. Nagyon kevés időnk van, hadd mondjam azt el, hogy a szigorú irányelvi rendelkezések miatt úgy gondolom fontos, hogy nyitva tartsuk ezt a petíciót egészen addig, amíg az Egyesült Királyság hatóságaitól meg nem érkezik a válasz. Akkor majd feltehetően még megvárjuk a bizottság döntését arról, hogy Véleményük szerint a hatóságok teljesítették-e kötelezettségüket, vagy pedig a jogsértésre vonatkozó eljárást folytathatjuk-e. Köszönöm szépen a mai előadást. Mindig nehéz persze ilyen hatalmas, bonyolult kérdést egy rövid időbe beszorítani, de mégis szeretném megköszönni, hogy eljöttek ide, és természetesen, hogy itt agitáltak eh, az élőhelyek mellett. Köszönöm. Löffel úr. Äh, Nos, ilyen Cashman esetében, tehát ez csak a E betű hasonlít, hogy úgy mondjam. De ha jól értettem, akkor a pillanatnyi tervet visszavonják, és ebben a formájában nem épül meg az út. De hát ami ezt megelőzte, az elgondolkodtató dolog, ebben a gyönyörű vidéken, hát a különböző denevérfajokkal, tehát rendkívül ritka állatfajokról van, ról van szó, és azt hiszem, hogy alapos van arra, hogy megnézzük alaposan, alkaz, jól alkalmazzák-e a hatóságok az irányelvet, Hát itt az eset során az a benyomás alakult ki, és még az Európai Bizottságban is ez alakult ki, különben nem javasolná, hogy itt folytassák a vizsgálatot, tehát hogy nem egészen az európai jog szellemében jártak el. Nyitva kell tartani az esetet, örülünk, hogy a bizottság ezt vizsgálja, és mondjuk két hónap múlva örömmel várjuk a jelentést. Nincs más felszólalási kérelem akkor a petíciót nyitva hagyjuk, és várjuk a bizottság további válaszát, valamint a hatóságok válaszát. Áttérünk a mai utolsó napirendünkre, a 14-es napirendi pontra, ez a 632 per 2008-as számú petíció Robert Bidron nyújtotta be, Smicsek úrnak adom meg a szót most. Seems, uh, I'm the last one here to... Én vagyok ma az utolsó, úgyhogy rövid leszek. Tisztelt elnök asszony, köszönöm, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy előadhatjuk uh, esetünket. Nagy nap ez uh, a lengyel homoszexuális és leszbikus közösség számára, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága előtt felszólalhat. 2008-ban nyújtottuk be a szervezet nevében a petíciót, és egy, egy nagyon különös problémával foglalkozunk. Az Európai Unióban érvényes mozgásszabadság és alapvető emberi, valamint a, a magánszférára való és családéletre való jogok elleni sérelem miatt. A, peti, a, a lengyel állampolgárok, a lengyel hatóságok más tagállamokban vonakodnak arról, hogy azonos nemű partnerrel való bejegyzett élettársi kapcsolat állapotokról családi állapotra vonatkozó igazolásokat adjanak ki. Mint tudják, Lengyelország az utolsó olyan EU tagállam, amely nem ismeri el az azonos neműek közti kapcsolatot, és nem ad semmilyen jogot nekik, sem gazdasági, sem családi jellegű jogokat. Mivel Lengyelország az Európai Uniós struktúrákhoz csatlakozott, nagyon sok lengyel homoszexuális és leszbikus elköltözött Lengyelországból, és így külföldiekkel alakított ki kapcsolatot. Az országok zöme az azonos neműek kapcsolatát elismeri, ezért a a nem házasságot is a jegyeseknek igazolniuk kell csak így tudják eh, partnerségüket, partnerkapcsolatokat regisztrálni, eh, és így tudnak eh, házasságkötést anyakönyvezető előtt is érvényesíteni. A szükséges dokumentumokat azonban a lengyel hatóságok nem adják ki azon célból, hogy azonos nemű házasságot köthessenek külföldön, mondván, hogy ennek nincs jogalapja, hiszen a lengyel jogrendszer nem ismeri el, és nem is ismer ilyen intézményről, mint az azonos neműek házassága, vagy azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata. Ugyanakkor ha a lengyel állampolgárok külön neműekkel kötendő házasságra kívánnak lépni, minden probléma nélkül a szükséges ugyanazon okmányokat kiadják. Mivel a törvényellenes megtagadás egyetlen oka a szexuális orientáció, aki azon személy szexuális orientációja, aki a lengyel hatóságokhoz életes, illetve házastársi kapcsolatba lépés szándéka miatt családi állapotra vonatkozó igazolást kér. Németországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Dániában és Svédországban házasságot és élettársi kapcsolatot kötni kívánóknak az összes kérelmét Lengyelországban visszautasították. A következtetéseket nagyon erős érvekkel tudjuk alátámasztani. A lengyel adminisztratív és közigazgatási gyakorlat azt sugalja az állampolgároknak, akik az, a mozgásszabadság jogával kívánnak élni, és azonos neműekkel kívánnak polgári, polgári jogi kapcsolatba vagy házasságra lépni, ellentmond az európai jogoknak. Szeretnénk hangsúlyozni továbbá azt, hogy a, az Európai Unió működésére vonatkozó szerződés 20-as cikke szerint minden EU állampolgár jogát biztosítani kell abban, hogy a tagállamok területén szabadon mozoghassanak. Véleményünk szerint a lengyel közigazgatás gyakorlata sérti a család élethez való jogot, amelyről az Európai Bíróság következetesen vonatkoztatja a mozgásszabadság jogát is. Úgy gondoljuk, hogy nem igazolható ez a kivételezési politika. Annak ellenére, hogy a nemzeti gyakorlatok a családi állapotra vonatkozó igazolások kiadásával kapcsolatban nem rendelkeznek kellő jogalappal, ez azonban nem jelenti azt, hogy azok a tagállamok figyelmen kívül hathatják az EU szerződésből adódó magasabb szintű kötelezettségeiket. A családi élet tiszteletben tartását ezen kívül az alapvető emberi jogok kartája is védi. Ez a karta, illetve az Európai Emberi Jogok Egyezménye az Euró- is garantálja ezeket a jogokat. Az Európai Bíróság esetjoga is és ítélkezési gyakorlata is ugyanebbe az irányba mutat. Az európai intézmények mindezt nem hagyhatják figyelmen kívül akkor, amikor a petícióban vázolt problémánkat értékelik, különösen az Európai Uniós egyezmények rendelkezései alapján. Köszönöm szépen. Rodrigo Balester a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának is, hogy foglalkozik ezzel a témával, és amelyet megkapott a bizottság. Természetesen sajnáljuk ezt a helyzetet, amelyről beszélt a petíció benyújtója, de jogi szempontból ugye itt ez a téma, annak ugye arról szól, hogy, hogy életási kapcsolatot lehessen létesíteni a, ne, nem része az irányelvnek. Az irányelv nem foglalkozik a házasságok elfogadásával, csak azzal, hogy valaki belép egy országba, vagy pedig ki eh, megy egy országból. Természetesen a, itt, itt a eh, jó, alapvető jogok megsértéséről van szó, el kell ismerni a bejegyzett életási kapcsolatot, de mm, a jogrendben ez nem létezik. Az EU tagállamok, hogyha egy másik államba mennek el, nem nem lehet számukra hátrányos a helyzetük, a jogaikat nem lehet megsérteni, természetesen létezik az alapjogok kártyája, most, amely már kötelező érvényű a Lisszaboni szerződés értelmében. Ebben az esetben természetesen válaszolnunk kell a felvetett kérdésre. A bizottság felismerte ezt a problémát, és tanulmányozza azt, hogy hogyan lehet javítani ezen a helyzeten. Tehát a szimpátia ellenére jogi szempontból 2013-14 előtt nem lesz irányel, irányelv erről. Köszönöm szépen. Köszönöm Cashman úr. Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok meglepve a, azzal kapcsolatosan, amit a bizottság mondott. Természetesen nem ön írta, ezt ön csak elmondta. Mindenképpen amikor házastársi témákról van szó, élettársi kapcsolatról, törvényekről, akkor mindig azt mondják ugye, hogy ez a tagállamra hatáskörébe tartozik. Ezt meg lehetne, meg kellene változtatni. Ugyanis megvan a joga minden polgárnak arra, hogy ott éljen, ahol akar. Hogyha valaki nem házastársi kapcsolatban van, akkor nem lehet joga arra, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatba lépjen. Pedig esetleg egy tagállam megadná önnek ezt a lehetőséget, mind bejegyzett élettársi kapcsolatra, mind pedig házastársi kapcsolatra, hogyha a vonatkozó igazolásokat kiadná az eredeti ország. Ami a igazságszolgáltatást illeti, ugye, hogyha valaki ugye, családba szeretne kerülni, családot akar alapítani. Persze természetesen sok definíciója van a család szónak is. A, az azonos nemű partnerrel való bejegyzett élettársi kapcsolatnak mindenképpen lehetőséget kell adni. Teljes mértékben igaza van. Itt például, amikor családtagokat egyesítenek. Tehát itt hasonló dologról van szó, mint a család egyesítésekről. Vannak jogok és felelősségek. Önnek vannak jogai, de vannak felelősségei is. Hadd ha éljek egy példával. Két személy az Egyesült Királyságban életási kapcsolatban lép, én, én magam is érdekelt vagyok, mert egy ilyen kapcsolatban élek. És, és hogyha az én partnerem, tehát az én partneremnek joga van arra, hogy, hogy elmondja, mondjuk, hogyha tehát, hogy döntsön az én életemről, mondjuk, hogyha valami történik velem az úton, a partneremnek igenis döntet, dönthetnie kell arról, hogy mondjuk él, lélegeztetőgépen tartsanak -e engem, vagy ne tartsanak. Az Európai Konvenció 8. cikkének értelmében, valamint a római szerződés 5 6 cikkének értelmében a európai jogi karta értelmében kell eljárni, és nem lehet ellentétes egyeljárás sem ezekkel a dokumentumokkal és követelményeikkel. Mindenkinek joga van a családi élethez. Engem a, ugye a jogi témák nagyon érdekelnek, az emberi jogok, a civil jogok, és így tovább. Nagyon jól tudják a, a 1999-ben aláírt szerződés, amelynek lételmében ugye az Unió mm, létrejött, szintén szól a szexuális irányultságról, itt a 13-as szerződés, 13-as cikkről és a 19-es cikkről kell beszélni a szerződés cikkei ezek. Ott van a nem diszkrimináció elve is, tehát hogy senkit nem lehet nemzetisége miatt diszkriminálni. Tehát, hogyha valakinek nem adnak ki dokumentumokat, igazolásokat, ez mindenképpen diszkriminációt jelent a nemzetisége miatt. Tehát azt jelenti, hogy aláássák jogait egy másik államban. A, azt mondanám a petíció benyújtója előtt, hogy a bizottság olvassa el jól ezt a petíciót, ugyanis meg kell vizsgálni az egyneműek, azonos neműek partner kapcsolatát, élettársi kapcsolatát, éppen ezért a petíciót nyitva kell tartani. Az említett dokumentumok értelmében, és nagyon sok más utalás is létezik erre a témára. Köszönöm, köszönöm, Rapti kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Cashman úr, minden, mindenről beszélt már, beszélt a jogi kérdésekről, a lényegi kérdésekről. Tehát nagyon kevés dolgot lehet az elhangzottakhoz hozzátenni. Én nagy figyelemmel figyeltem, követtem a különböző előadásokat, a beszámolókat, a bizottság válaszát, és itt a következő kérdés előtt állunk. Mi a jogszabályokat szóról szóra alkalmazzuk. Ugye sok esetben, ha úgy gondoljuk, hogy a valami megfelel számunkra, akkor azt alkalmazzuk, ha nem, akkor pedig nem. Most ezt a bizottságnak mondom. Hogyha úgy gondoljuk, hogy valami problématikus, akkor az alkalmazási területet mindenképpen csökkentjük. És ez nem igazán kívánatos. Ezt mindenképpen meg kell változtatni. Hogyan? Hát úgy, hogy például ezt a petíciót most nyitottnak tekintjük, és tovább kell, hogy tárgyaljunk róla. Vannak olyan kérdések, amelyek mindenképpen harcot érdemelnek az európai polgárok érdekeinek megfelelően az igazságot fel kell fedni. Ugye ez a lengyel polgár elmondta az igazat. Tehát ő mindenképpen egy élettársi kapcsolatra akart lépni egy azonos nemi partnerral. De mivel ezt egy másik országban akarta megtenni, végül is ő, most a, a hiba az volt, ugye, hogy ő őszinte volt, mert akár mm, azt is megmondhatta volna, hogy, hogy ő, vagyis nem kellett volna elmondania a hatóságoknak, hogy ő mire is kéri ezeket a dokumentumokat. Emberi joga élettársi kapcsolatra lépni. Ha egy tagállam így módon jár el és viselkedik, akkor akkor végül is valahol beleszól egy más tagállam jogaiba és ügyeibe. Végül pedig szeretném azt is elmondani, hogy nekem nem igazán tetszik az, hogy a jogszabályokat, jogszabályok mögé bújjunk, és nem nézünk szembe bizonyos kérdésekkel, amelyek úgymond zavaró kérdések számunkra. Végül pedig szeretném azt is elmondani, hogy számomra is nyitva kell tartani, hagyni ezt a petíciót. Nem csak azért, hogy megtudjuk, hogy igazunk van vagy nincs, hanem azért, hogy a bizottság működési módszerén is változtathassunk a jövőben. Köszönöm. Öfner kollega. Az eset bonyolult, bár két perc múlva hat óra, úgyhogy be kell fejezzük, úgyhogy nagyon rövid leszek. Mellesleg azért is bonyolult, mert eh, a családjog kérdései egyszerűen a nemzeti tagállamok hatáskörében maradtak, és ezt nem változtathatjuk meg. És azt is mondanám, hogy nem is akarjuk egyelőre. De egészen más az, hogy egy ország saját joga alapján azonos eh, neműek házasságát lehetővé teszi, vagy pedig dokumentumok kiadását megakadályozza, illetve ha vonakodik attól, azzal a célral, hogy egy másik tagállamban eh, bárki ilyen kapcsolatot eh, létesítsen. Én pedig erről beszélek. Michael Cashman teljesen egyértelműen vázolta, és csatlakozom értékeléséhez. Nagyon pontos volt, és éppen ezért ugyanarra az eredményre eh, jutok a petícióval kapcsolatban. Köszönöm. Non ci sono altri... Van -e még felszólási kérem? Igen, a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, ismételten elnök asszony, néhány ö, szava menne még, a szimpátiámat is szeretném kifejezni, ahogy már tettem az előbb is. Ugye a lengyel azonos nemű partnerek nem ö, ö, tudnak bejegyzett életkár, társi kapcsolatba lépni egy másik tagállamban. Tehát annak ellenére, hogy én számomra ugye a szimpátiámat fejezem ki, de a, az Európai Unió számára, a bizottság számára ugye nagyon fontos, hogy a saját ö, hatáskörében lépjen fel. Sajnos itt, itt nem erről van szó. Ugye a jogi véleményt is elolvastam, mielőtt idejöttem, itt van a jogi vélemény, számunkra a jogi szempontból nem megalapozott, tehát akkor is, hogy a szimpátiát érzünk önök iránt, ez az nem a mi hatáskörünk, nem az e-, EU jogszabályokhoz tartozik, se az irányelvhez, se a jogszabályhoz. Nem tudunk megfelelő megoldást javasolni. Köszönöm, Cashman képviselő. Nagyon röviden kérem. Csak egy javaslat. Mivel néhányan hiszünk abban, hogy az EU jog az hatékony, ezért eh, a 2004 per 58-as irányelv nem alkalmazandó a szabad lakhatási jog miatt. Én úgy gondolom, hogy eh, hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és az illetékes biztossal mielőbb találkozzunk ez ügyben. Azt hiszem Reding biztos asszony, igen ő az, aki felel, tehát vele, amíg vele tárgyalunk, addig hagyjuk nyitva. Äh, äh, igen, hadd egészítsem ki. Legalább két különböző kérdést kell megrendez, megtárgyalnunk. Egyrészt azt, hogy egy tagállam azonos neműek házasságát, melyet más országban kötöttek, elismerje vagy sem. A másik kérdés pedig az, hogy egy ország vajon elutasíthatja-e, vagy azt, hogy, má, hogy dokumentumokat kiadjon ez szerintem fontos kérdés. Ha oda megyek egy hatósághoz, és egy dokumentumot kérek, akkor a hatóság nem is kérheti meg, kérdezheti meg tőlem, hogy mihez kell. Ezt a két kérdést pedig külön választanám, és így tartanám nyitva a petíciót. Non ci sono altri interventi. Nincs más felszólalási kérelem. Azt hiszem, hogy mindenki osztja azt a javaslatot, hogy nyitva maradjon ez a petíció, és azon túl, amit a bizottság képviselője elmondott, mi szakbizottságunknak is értékelni kell azt, hogy ebben a benyújtott petícióban ö, diszkrimináció áldozatai e, ezek a személyek. Ahogy jár kollega is mondta, hogy megsértették-e a közösségi jogot azáltal, hogy nem kapták meg az vonatkozó igazolásokat az eredeti országuktól. Úgy tűnik, hogy nem motiválták eh, megfelelő módon tehát nem indokolták, hogy miért nem adták ki a vonatkozó igazolásokat. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nem csak nyitottnak kell hagyni ezt a petíciót, hanem valamit tennünk is kell. A javaslat az az lenne, hogy kérjünk, kérjük ki a LIBE bizottság véleményét, amely foglalkozik, mármint a LIBE foglalkozik számos ilyen típusú dokumentummal, az irányelvel is. Tehát a LIBE szakbizottság véleményét kell kikérnünk, és aztán ismételten értékelhetnénk a helyzetet, és esetleg más eszközöket is mm, meg lehetne vizsgálni. Elképzelhető az is, hogy a lengyel hatóságokat kérdezzük meg, hogy miért jártak el így, hogy létezik-e valamilyen nemzeti jogszabály, amelyet alkalmaztak. Tehát az indoklás sok fontosak lennének, fontos lenne megindokolni azt, hogy a lengyel kormány miért járt el így. Hagyjuk nyitva tehát a petíciót, és kérjünk a Libe Bizottságtól egy véleményt. Tökéletes. Akkor ez így rendben van, ki is merítettük az összes napirendi pontot, holnap találkozunk.